Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nos, akkor újra kezdjük a ö, tanácskozást. Mindenkit szeretettel üdvözlök a délelőtti ülésen. 15 óráig ö, pontosan Eltinger biztos úrnak a meghallgatásával kezdjük. Most akkor a 19-es külön jelentést szeretnék, szeretném most elővenni. A Russo úr az előadója ennek a témának. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves asszony, elnök asszony, kedves képviselők, kedves jelentéstevő, köszönöm szépen az érdeklődést a különleges jelentéssel kapcsolatban. Mivel én vagyok felelős ezért, örömmel tekintem át a munkánkat, és a megjegyzéseinket ismertetem. A behozatali eljárásokat, a hiányosságokat és a hatékony végrehajtást, és az Európai Unió pénzügyi érdekeit fogom érinteni. A Vámuniónak most a 15. évfordulóját eh, eh, ünnepeljük, a tagállamok közötti vámoknak a megszüntetése és a közös eh, vám tarifáknak a megállapítása a harmadik országokból való importokra. Miért szüntettük meg a, a határokat az áruk előtt, és miért vezettük be az egységes európai piacot? lesz az egyik kérdés, amit taglalok. A harmadik országokból jövő árukra viszont kivetnek vámokat. Ez része a hagyományos saját forrásainak az Európai Uniónak, és az Európai Unió számára egy fontos bevételi forrás. 2016-ban a hagyományos saját források 14%-át jelentették az Európai Unió bevételének, ez 20,1 milliárd eurót jelent. Sokféle hiba előfordul, tehát hogy rosszul osztályozzák, vagy az eredetét, származását rosszul alapítják meg ezek helyett a GNI forrásokon alapuló állam, tagállamok költségvetéséből pótolják. A különleges jelentés során azt elemeztük, hogy a bizottságnak a az eljárásai mennyire védik az Európai Unió pénzügyi érdeket. Öt tagállammal látogattunk el a vámhatóságokhoz, és több megjegyzést, megfigyelést tettünk. A jelenlegi rendszer nem prioritizálja a vám tarifáknak a sorát, mint az európai költségvetésnek a forrását. Most nem becsülik meg a vám tarifák közötti részt nagyon fontos pedig ez, hogyha az unió érdekeit akarjuk figyelembe venni. A tagállamoknak a vámhatóságjai feladata a begyűjtése a vámoknak. Épp ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok vám ellenőrzéseket vezessenek minden tagállam felel ugyanis az adminisztratív hibákért, tehát azok a tagállamok, ahol nem történnek vám ellenőrzések, azok nem kell, hogy szembenézzenek ezzel a kockázattal. Az Európai Unió vámkódexének a végrehajtása most történik, a vám információ még nem érte el minden lehetőségét. Az cserő a nem Európai Uniós államokkal most lendületet kapott, és az Európai Unió akció cselekvési programja, mint például a Customs vagy VAM 2013, javított a tudás cserén és az ismereteken a tagállamokban. További előrelépés történt, a jávám jogszabályok egységes alkalmazására, beleértve az integrált vámokat és az adatbázist. Ugyanakkor vannak hiányosságok is. Nagy örömmel látjuk, hogy a bizottság megfogadta a számvevőszéknek a korábbi ajánlását, hogy kötelező tarifa, tehát váminformációt adjanak, ez még nem mindenütt történt meg. A vám ellenőrzések egységes formájának a hiánya a kifizetetlen vámokhoz vezet. Ez eltorzítja a tagállamoknak az importinformációját. Voltak olyan tagállamok, akik kevesebb vám ellenőrzést végeznek. Különösen nyilvánvaló ez a textil és a lábbeli importokkal kapcsolatos, amelyek Kínából jönnek. És ez a csempészethez vezet illegális kereskedelme más tagállamokból. És ezen kívül ez a vám, vámok vámveszteséghez vezet. A kínai textil és lábbeli két, tehát behozatal a Kínából két millió, millió euró kárt okozott az Egyesült Királyságban 2016-ban. Vannak további hiányosságok is, hat és nem elég hatékony répések, mint például a régió specifikus csalás, az eredeti árukat család fuvarként is lehet feltüntetni, egy darabig raktározzák egy másik országban, és aztán küldik el tovább mivel nincsenek bizonyos tagállamokban megérkezés előtti ellenőrzések, hogy megvédjék az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy pedig a kockázat irányító szerveknek az ajánlásait nem tartják be, ez mindezekhez vezetnek. Az utólagos ellenőrzések azok nem igazán fel, foglalkoznak a más tagolomokban történő importtal. Bizonyos árszint alatti áruk nem esnek vámok alá, és ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések hiánya szintén vámveszteséghez vezet, hiszen ezek az áruk az e, Európai Unión kívülről érkeznek az elektronikus kereskedelmet felhasználás, felhasználva. Itt tömeges kelet, a közel-keletről érkező áruknak az alacsonyabb áron való feltüntetését eredményezi. 10-től 100 nagyságrendű különbségeket veszünk észre az árak, áruk értékelésénél. A jogi keretnek a hiányosságai és az ellenőrzéseknek a hiánya bizonyos tagállamában károsítja az Európai Unió pénzügyi ellenőrzését, érdekeit. Épp ezért a bizottságnak javaslatot teszünk ennek a javítására. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a tagállamok is javítsanak a meglévő rendszereken, elsősorban a vám ellenőrzések és nyomozások esetében. Tisztelt jelentéstevő úr és képviselők, szeretném megköszönni az audit csapatnak a munkáját és a kérdésekre várok. Köszönöm. Csak egy rövid bemutatója van a jelentésnek, és most a jelentéskészítő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A vámok nagyon fontosak abból a szempontból, hogy a hagyományos saját forrásokat képezik, 14%-át képezik az Európai Unió költségvetésének. Ugyanakkor a vámok szerepe elengedhetetlen az állampolgárok egészségének megvédése és biztonságának megvédése szempontjából, fontos a piacok védelme szempontjából is. Ezért fontos felmérni azt, hogy eh, milyen itt az eljárás eh, ezekben eh, az országokban. Ezek az ajánlások nagyon érdekesek lehetnek mind a bizottsági tagállamok számára. Az ajánlásokat nagy részt elfogadta a bizottság, és remélhetőleg ezekkel kézzelfogható reményeket lehet majd elérni. Vannak azonban kérdések is. A, az ajánlások egy részének végrehajtása miért tolódik 2021-re, vagy a következő többes pénzügyi keret kezdetére. 2017 végén véglegesítik ezt a jelentést, tíz éves időszakot fed le. A Brexitet figyelembe véve, amely jövő márciusában lesz, és ekkor az EU-nak plusz forrásokra lesz szükség, hogy a költséget fedezze, nagyon fontos költségek vannak a kohéziós biztonság szempontjából, jobb lenne, ha ezeket az intézkedéseket hamar, hamarabb végrehajtanák. Az importadók fizetésének elkerülése nem jó az sem az uniós, sem pedig a harmadik országoknak. Statisztikai cserére van szükség az Európai Unió import ellenőrzései szempontjából. Az a benyomásunk a jelentés alapján, hogy a rendszer fel aprózódott, nem lehet az információkat kicserélni, és nem lehet megfelelő módon harmonizálni. A tagállamok között szükség van megfelelő koordinációra, a legjobb gyakorlatok cseréjére, és ezeket a lehető leghamarabb végre kell hajtani. Az Európai Unió olyan programjai, amely a vámhatóság közötti ö, információcserét szolgálják az EU pénzügyi érdekének megvédése érdekében a jelenlegi keretprogramban 600 milliárd euróra rúg, 600 millióra rúg, és kíváncsiak vagyunk arra ennek kapcsán, hogy milyen fajta eredményei vannak a végrehajtásnak. Állandóan a teljesítmény alapú költségvetésről beszélünk, ebben az összefüggésben indikátorokra van szükség, és meg kell vizsgálni, hogy ezeket milyen mértékben vették figyelembe. Végezetül hadd hangsúlyozzam azt, hogy a tagállami vámhatóságok különböző módon közelítik meg az eredet jelöléseket, illetve a helyettelen osztályozást. Az egységes megközelítést kellene itt erőltetni ezen a területen, el kell kerülni azt, hogy a vámot egy terhes folyamatnak tekintsék, amely akadályozza az áruk áramlását. Valóban óriási gondban vagyunk idő szempontjából, két, perc, két percet kap a bizottság képviselője. Thank you very much, Chair. I, I will... Köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Először is szeretném üdvözölni ezt a jelentést és arra is rámutatnék, hogy ugyanakkor ez akkor érkezik, amikor az egész rendszert modernizálni próbáltuk. Fontos tehát az ellenőrzés és a facilitáció közötti egyensúly megteremtése a vám terén. Ugye az implementációban a tagállamok fontos szerepet töltenek be, és a nemzeti hatóságoknak éppen ezért ebben fontos szerep jut. Röviden néhány ajánlásra térnék ki, és aztán majd odaadom a Digi Budgetes kollégának a szót. A következőket mondanám. Először is felismertük azt, hogy mik a pozitív üzenetek, vagyis, hogy úgy tűnik, hogy egyre hasonlóbb módon tudjuk alkalmazni a közös vámszabályokat. A bizottság nem hajlandó viszont el fogadni azt, hogy egyelőre még nincsen itt az ideje annak, hogy bevezessünk bizonyos intézkedéseket. Ugyanakkor a bizottság néhány technikai módosítást elfogadott a jogi keretek erősítése érdekében, de mi biztosak vagyunk benne, hogy még itt további erősítésekre van szükség, hogy a teljes ellenőrzési filozófiába beleilleszkedjen mindez. Jelenleg pénzügyi kockázati kritériumok alkalmazását Európa szerte próbáljuk bevezetni. Tegnap a az Európai Bizottság elfogadott egy jelentést a UCC alkalmazásával kapcsolatban, és az implementációs hatáskörökkel kapcsolatban. Erősíteni próbáljuk a vám szabályokat, és egy másik fontos terület az kell, hogy legyen ami az ellenőrzést illeti, megfelelő forrásokat kellene biztosítani. Azt javaslom, hogy a mentesítések után a témasúlyát illetően a jelentéstevő ismételten foglalkozik majd ezzel a témával, és akkor részletesen is tudunk foglalkozni ezzel a témával. Még egy rövid, rövid jelentés a szemveszek részéről a greening témájában, Jerebs úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a greening témájában megmutathatom ezt a külön jelentést. A greeninget a 2013-as kap reformmal vezették be. Ez volt az új közvetlen kifizetés a gazdálkodók számára. A cél az az volt, hogy megutalmazzák a gazdálkodókat azon közjavakért, amelyeket létrehoznak, de ugyanakkor a kap a környezetvédelmi hatását is javítsák. 8%-át teszi ez ki a költségvetésnek. A fő következtetésünk az auditból az az, hogy a greening a jelenlegi formájában valószínűleg növeli a kap környezetvédelmi teljesítményét. Ezek a követelmények főként az átlag gazdálkodási előírásokat tartalmazzák. A gazdálkodók 65%-a kaphat ö, zöld kifizetést anélkül, hogy bármilyen igazi greening ö, feltételt köttének ehhez. Tehát ez azt jelenti, hogy csak korlátozott mértékben jelent környezetvédelmi javulást a gazdálkodásban, 5% ez a mérték. Nincsenek specifikus célkötőzések a greening szempontjából, a költségvetési elkülönítés a greening eh, szempontjából nincs indokolva. A zöld kifizetés főként egy eh, bevétel jövedelemtámogatási rendszer. Hatékonyabbá kell tenni a három eh, zöldítési eljárást. A tagállamok nem használták fel a rugalmasságot a greening kapcsán. Olyan mértékben alakították ezt ki, amely rájuk nézve csökkenti a terheket, illetve a gazdálkodókra nézve csökkenti a terheket. Ennek alapján a következő ajánlásokat tesszük a következő kapreform számára. Az Európai Bizottságnak egy másfajta intervenciós logikát kell kialakítania a környezetvédelmi és klíma releváns témák tekintetében, és azokat az elveket kell követniük, hogy a gazdálkodók csak akkor férnek hozzá a kapkifizetésekhez, hogyha alapvető környezetvédelmi normákat, vagy a zöldítést, a greeninget betartják erősebb programozásra van szükség, meg kell jutalmazni a gazdálkodókat olyan szolgáltatásaikért, amelyek túllépnek alaptevékenységüken. A tagállamoknak a végrehajtás előtt meg kell mutatniuk azt, hogy hatékony megoldásokat választottak, és ezekkel tényleg el tudják érni a politikai célkötőzéseket. Köszönöm a figyelmüket, hogyha van kérdésük, akkor azokra örömmel válaszolok. Köszönöm szépen, nagyon fontos és jó is ez a jelentés mindegyikkel megpróbálunk majd intenzíven foglalkozni, hiszen mindkét jelentés rászolgál arra, hogy ezzel foglalkozunk. Stahovski úr a jelentéstevő. Děkuji taky panu Jerebovi za výbornou zprávu. Myslím, že... Köszönöm szépen Jereb úrnak ezt a kitűnő jelentést. Szerintem nagyon jól mutatja ez azt, hogy milyen jelenleg a kap, ezt mindenképpen meg kell reformálni. A greening óriási terhet ró a költségvetésre, és aggasztó az, hogy ez az összeg nem hozza azokat az eredményeket, amelyeket várnánk ettől a, az eszköztől. Úgy gondolom, hogy az eredeti elképzelése a greeningnek kicsit távol állt a valóságtól a klímavázást próbálták csökkenteni ezen intézkedéssel, de el kell a következőn gondolkodni. Ennek az eszköznek a logikája eléggé gyenge. Szerintem ez az eszköz túlságosan és komplex, túlságosan sok kockázat kötődik hozzá, nem átlátható és visszaélésekhez vezet. A szemövőszék azt mondta, hogy még mindig nem világos az, hogy ez az eszköz hogyan tudja szolgálni a klímaváltozás leközdését. Ez az, azt fogom javasolni a jelentésemben, hogy a greeninget vegyék figyelembe a kap reformjakor, és a greening költséget nem szabad más programokra szétosztani, amelyek, amely programok már hasznosnak bizonyultak és jobban szolgálták az EU klímavédelmi céljait. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Gressle asszony el kellett menjen egy percre. De ezzel Pascu úrnak adom meg a szót a bizottság részéről két vagy három percre. Ez egy nagyon röviden, az Európai Bizottság nagyon örül ennek a jelentésnek. Az ajánlásokat figyelembe vettük, és a következő zöldítés során ezeket meg fogjuk fontolni. A greening különböző intézkedései között az Európai Számvevőszék talált olyanokat, amelyek arra mutatnak, hogy javítani kell az európai mezőgazdaság zöld jellegét. További potenciál rejlik még ezen a területen, mert gyakorlatilag a 77%-át az európai termőterületeknek le lehet fedni, és világosan kiderül jelentésből az is, hogy a gazdálkodási módszerek alapvetően nem diversifikálták a terményeiket. Jó nagy mértékben változtak a gazdálkodások, de ugyanakkor a bizottság úgy látja, hogy itt nem csak a mezőgazdaságra vonatkoznak ezek a szabályok, hanem általában ez egy a közjó számára fontos javaslat. Az első implementáció, amelyet a tagállamok hajtottak végre, illetve a gazdák, nem engedi meg a greening teljes kihasználását. Éppen ezért 2016-ban a bizottság néhány intézkedést egyszerűsíteni szeretett volna, hogy környezetvédelmi szempontból hatékonyabbak legyenek az intézkedések. Főként a ökofókusz területeken a rovarírtók alkalmazása. Az Európai Bizottság egyébként egyetért a szembevőszékkel abban, hogy nagyon sok országban túl bonyolult és bürokratikus a rendszer, és mint ahogy önök is tudják, a jövőre vonatkozó élelmezésügyi és mezőgazdasági nyilatkozatunk, amelyet novemberben adtunk ki, a bizottság ebben eh, ambiciózusabb környezetvédelmi célokat eh, fogalmaz meg, és a jelenleg, és meg kimondja azt, hogy a jelenlegi eh, rendszer nem felel meg a klíma, illetve a magas szintű környezetvédelmi követelményeknek. Cross compliance rendszerben fogunk eljárni a modern technológia a lehetőségek kiaknázásával, hogy azt le megvizsgálhatjuk, hogy a jövőbeli kap tekintetében milyen változtatásokra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, és most következnek az árnyékjelentéstevők. Esetleg a, az Európai Számbevőszék hozzá szeretne szólni, nem? Jelentéstevő, Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a reakcióért, hogy számos javaslatot figyelembe vettek, de mi tényleg szeretnénk egy változást, hogyha állandóan ott támogatunk, ahol nem lehet növényeket termeszteni, és hogyha a greening nem járult hozzá a klímaváltozás leküzdéséhez, akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy mennyire hatékony mindez. A szubvenciós igények nagyon bonyolultak, hogyha pénzt akarnak kérni ebből a programból, és mikor arról beszéltek, hogy ez az, hogy ezt az eszközt meg kell reformálni, akkor azt mondják, hogy igen, meg akarjuk ezt reformálni, az agri beszélgetésekben is részt fogunk majd venni. Mi szeretnénk az eszköz jövőjéről beszélni. Hogyha az eszköz nem hatékony, akkor azt meg kell változtatni. Ez az álláspontunk ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdálkodás területén nagyon sok példa van a jó gyakorlatra, amely már bevált a globális eh, változásokkal szemben. Ez egy olyan eszköz, amely nem rendelkezik viszont pozitív jellemzőkkel. Örülnék, hogyha a bizottság többet foglalkozna ezzel az eszközzel, és a következő több éves pénzügyi keret során a KONT szakbizottság véleményét is figyelembe venni, hogy csak olyan eszközöket készítsenek elő, amelyek beváltak és amelyek tudományos bizonyítékokon alapulnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, hogy ennyire rövid volt, és így időben befejeztük, mert a biztos három órakor itt lesz, de az elnök, ahogy korábban is mondta, ez nagyon fontos téma, és foglalkozni fogunk még ezekkel. Később néhány perc szünetet tartunk, mielőtt még beérkezik az a biztos. Colleagues, can we uh, look to, to make a start on... Kedves kollégák, akkor fogjunk bele a következő napi rendi pontba. Ami a 2016-os általános költségvetés bizottsági mentesítés. A biztos mondom, hogy hát sajnos Greszle azt, hogy most nem tud itt lenni, körülbelül fél órára. Lehet, hogy a koalíciós tárgyalások miatt. De lehet, hogy hamarabb megoldja a helyzetet, ahogy le asszonyt ismerem. Minden esetre, kedves kollégák, mindenkit köszöntök, számvevőszéki kollégákat és mindenkit. Szeretném kérni először a három számvevőszéki tagot, hogy vezessék fel ezt a témát, és aztán László úr következik. Kedves hölgyeim és uraim, Zeller úr és tisztelt kon szakbizottsági munkatársak Öttinger biztos. A 2016-os mentesítés a bizottság felé egy fontos találkozó a 2016-os mentesítési eljárások keretében. Az egyes fejezettel fogok én foglalkozni, ezt fogom bemutatni. és a megbízhatósági nyilatkozatot is ismertetni fogom. Kozdó és Gregor úrak pedig a kettes és a hármas fejezetekről fognak beszámolni. A 2016-os eredmények esetében szabályosságot állapíthatunk meg. Nagyjából fele a kifizetéseknek nem tartalmaz materiális hibákat, a másik fele viszont igen. Ez alapvetően egy pozitív hatás az elmúlt évekhez képest, de mégiscsak azért még vannak hibák. 1994 óta most végre pozitív, először pozitív értékelést adhattunk. Javulás tapasztalható, ez a parlamentnek és kifejezetten az önök szakbizottságának munkájának köszönhető a hosszú évek során megfogalmazott ajánlásrendszeren keresztül. Szeretnénk javítani az Európai Unió pénzügyi menedzsmentjének szintjét. Köszönöm szépen, Bázolú úr! Következik a kettes fejezet Kozlov úr előadásában. Köszönöm szépen! kedves biztos, tisztelt parlamenti képviselők! Nagyon nagy örömömre szám, szolgál az, hogy a kettes fejezetet ismertethetem. Ez az implementációs tájékoztatót, illetve a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó kérdéseket tartalmazza. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a fejezetnek a célja az, hogy az érintett felek között az implementációval kapcsolatos kihívásokról vitát nyisson. A következőket szeretném elmondani. Először is hangsúlyozni szeretnénk, hogy nagyok a késések az MFF 2014-2020 kifizetéseinek kapcsán. Ez azért is van így, mert elég lassan indult be az egész folyamat, gyakorlatilag még a múltkorihoz képest sokkal lassabban, és az lassú implementáció annak is tudható be, amit a 2.5-ös bekezdésben olvashatnak a jelentésben. A következő gondolat, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a speciális eszközök és a marzsok felhasználásában nagy Mm, tehát ezek sokkal nagyobb mértékben lettek felhasználva, nagy kihívások miatt, mint például a migrációs válság. Mi azt láthatjuk, hogy ebben vannak kockázatok a trendeket illetően, mert a félidős felülvizsgálat után sem igazán tapasztalható javulás, és nem marad pénz az esetleges váratlan eseményekre. A következő gondolat a kötelezettségvállalásokra vonatkozik. Erről ez sem új, erről sokszor beszéltünk már, nagyon magas, és ezeknek a becsült értéke valószínűleg tovább növekszik az időszak végére. Megvizsgáltuk ebben az évben azt is, hogy az Európai Unió pénzügyi kitettsége milyen szintű. Azt találtuk, hogy igen magas, és ráadásul állandóan növekvőben is van. A hosszú távú kifizetések miatt, mint amilyen például a munkatársak nyugdíja a jövőben, azután a hosszú távú projektekre vonatkozó kötelezettségvállalások miatt, illetve a garanciák miatt, például az EFSI-re gondolok. Tehát itt alapvetően semmi új és semmi extra nincsen ebben, de mégiscsak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy azért ezt a kitettséget állandóan monitorozni és kezelni kellene tudni. Ebben az évben megvizsgáltuk azt, hogy milyen ennek az arányítása a tagállami szinthez képest. Szerettük volna az abszorciós problémákat, potenciális problémákat megvilágítani az új MFF-re való tekintettel, és egyfajta ciklikus hatást is az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, illetve ennek a hatását bizonyos gazdaságokra nézve gazdaságtorzító hatások tekintetében és a költségek rossz minősége miatt. Ezt még minden érintett félnek vizsgálnia kell. Ezen kívül más jelentési kihívásokat is azonosítottunk. Idén ugye a migráció volt az egyik ilyen téma, a jelenlegi büdzsé struktúrája és a jelenlegi rendszer egész egyszerűen nem eléggé rugalmas ahhoz, hogy ki tudjuk mutatni azt, hogy összesen mennyit költöttünk a migrációs borítékra, és hasonló lehet a helyzet más ilyen horizontális politikai kérdésekkel kapcsolatban, mint például a férfiak és a nők közötti esélyegyelőség, vagy a klímaváltozás, vagy akár a biztonság és a védelmi politika. Egyre komplexebb az egész rendszer, és megpróbáltuk alkalmazni a budget galaxis megközelítést, de mi az elszámoltathatóságot tartjuk fontosnak, és ebből a szempontból úgy találtuk, hogy elég sok új rendszer lépett életbe, és az elszámoltathatóság viszont nem olyan szinten mutatkozott meg, ahogyan azt mi látni szeretnénk. Erre egyébként a kettes fejezetben utalunk is, ezt ott le is szögezzük. És végül négy, alkalmaz, négy ajánlásunk van. Az egyik a megfelelő a kötelezettségvállalások a nagy ö, témákra 2014 és 20 között, azután a megközelítés a speciális eszközök tekintetében konzisztens kell legyen, nem szabad, hogy ilyen eseti elbírálás alá essen minden, és a jelenlegi könyviteli szabályokat jobb átláthatóvá kell tenni a több célú politikákkal kapcsolatban, és végül az átláthatóság előre tervezhetőség kérdését emeltük még ki. Ez nagyon komplex, de ugyanakkor szükséges eljárás. Ezeknek az e, ajánlásoknak egy része nem csak az Európai Bizottságra, hanem a másik két nagy intézményre is vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gregor úr következik. Gregor úr következik, aki alá tartozó fejezetekről számol be. Üdvözlöm a bizottság tagjait, a biztos urat. Szeretnék most a hármas fejezettel foglalkozni az éves jelentésben, a 2016-os évet illeten. Az első részében a teljesítményjelentés keretét ismertetjük, amelyet három kulcsfontosságú teljesítményjelentést tartalmazza az NPR, a programnyilatkozat és az éves tevékenységi jelentése a különböző főigazgatóságnak. Aztán a bizottságnak a teljesítmény jelentés keretével foglalkozunk, és elemeztük, és több országot vizsgáltunk, és a nyilvánosan rendelkezésre álló információt felhasználtak 14 kormányjal és szervezet, a holland három országgal, és három nem EU országgal, és a nemzetközi szervezetek közül az OECD, a Világbank, az UNESCO, Európa Tanács és másokkal foglalkoztunk. A jelentés ezen részéből csak két kulcs ajánlást fogalmazok meg. Az egyik a a teljesítményjelentésnek a karcsúsítása, észszerűsítése, és a néhány célkétűzésnek a csökkentése, és a mutatóknak a csökkentése. A másik pedig az ötös ajánlás, hogy jobban koncentráljunk a teljesítményadatoknak a minőségére, amelyet a tagállamok adnak Örülök, hogy az bizottság már is magáévá tette a teljesítmény ajánlásokat. Az, az éves teljesítményjelentést 2017-re is már így készítik el. A a második fejezetében a különleges jelentések eredményére koncentrálunk, 2016-ot illetően 36 jelentéssel foglalkoztunk, 337 ajánlást fogalmaztuk meg, amelyek közül 84 százalokat elfogadta a bizottság, csak négy maradt, amelyet jelenleg nem fogadnak el. Az ajánlásaink elsősorban három leggyakoribb hibával foglalkozott adat gyűjtés és adatminőség, és a, a különböző témákat, három témát választottunk ki, végül pedig a hármas részben elsősorban a nyomon követésre koncentráltunk, 13 különleges jelentést választottunk ki három éves időtáblatban, és 131 ajánlást vettünk figyelembe, amelyeket a veszék külában ajánlott, 67 ajánlást a bizottság végrehajtott, 17-et csak részben, és csak 5 olyan volt, 5 százalék, amelyet eddig nem hajtottak végre. Végül szeretném megegyezni, hogy 11 olyan ajánlás volt, amelyel nem értett egyet először a bizottság, de végül mégiscsak végrehajtotta őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó, tessék. Féltem. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, tisztelt számvőszéki tagok, tisztelt Celler úr, tisztelt képviselő, kedves kollégák! Az Európai Parlament és önök, mint a Költségvetés Ellenőrzési Szabizottság, az európai pénzügyek demokratikus ellenőrzésénél, illetve a bizottság operatív munkájánál, az ügynökségeknél, a tagállamoknál, a hatóságoknál döntő szerepet játszanak. Örülök az intenzív, de konstruktív mentesítési munkájuknak az elmúlt hetekben, napokban, amiket elvégeztek. Az önöknél járt kollégáim ezt megerősítették. Ez fontos a mi munkánk szempontjából, és most lehetőségem van arra, hogy az önök álláspontját, elvárásait hallhassam, és ezekre kitérhessek. A mentesítés mindig is egy visszatekintő hangsúlyjal rendelkezik, de van egy előre tekintő része is ennek is. Visszatekintve azt vizsgáljuk meg, hogy történtek-e hibák, meg lehet-e ezeket indokolni, mi történik jól és mi nem de ugyanennyire fontos a múlt hibáiból tanulni, ezt tesszük évek óta már, úgy, hogy tanultunk az olyan hibákból, elfogadtunk ajánlásokat az Európai Számvőszék részéről, és eh, az önök parlamentje részéről, az önök szabizottsága részéről is ez vonatkozik a tanács általi ellenőrzésre is. Ezért mi a mentesítési eljárást elemezzük, és előkészülünk 2019-re is, és a következő pénzügyi keretre is. A Költségvetési Bizottságban is van jelentés, ahol önök is felelnek ezért a jelentését, de az önök elvárása, az önök kritikája és az önök javaslatai majd meg fognak jelenni ebben a pénzügyi keretben a következő évtizedre vonatkozólag. Hogyha párhuzamosan én a tagállamokban vagyok, és meghallgatjuk azt, hogy ott mit várnak az európai költségvetéstől, akkor azt látom, hogy az EU többletértékének koncepcióját még jobban ki kell dolgoznunk, és ennek kell lennie a döntő érvnek minden olyan projekt mellett, amelyet mi finanszírozunk, minden program esetében, amelyet mi támogatunk, és minden befektető intézkedés mellett, amit Európa érdekében teszünk. Láthatják majd azt, hogy a következő hónapokban nagyon kemény MFF tárgyalások előtt fogunk állni, és mint európai intézmények, önök, mint az Európai Parlament az önök elvárásaival, akkor azt mondják, hogy 1,2% legyen a plafon, viszont mi azt mondjuk, hogy a kohéziót is támogatni kell, a migrációt is finanszírozni kell. Hogyan fogjuk majd finanszírozni a programokat, anélkül, hogy az új programok ne eh, okozzanak kárt a már meglévőknek. Tehát közösen kell majd a többletérték mellett kiállnunk, és a mentesítési eljárás segíti eh, ezt az átláthatóság szempontjából az állampolgároknak, az adófizetőknek, a tagállamoknak közösen kell ezt a többletértéket megmutatnunk. Másodszorban tanulván a tapasztalatokból a következő évekre vonatkozólag, anélkül, hogy elveszne az ellenőrzés, az egyszerűsítés ugyanennyire fontos továbbra is, elmondhatom önöknek, hogy nagyon sok tárgyalást folytattam a gazdálkodókkal, a polgármesterekkel, a regionális hatóságokkal, és nagyon sok tárgyalást folytattam a KKV-kkal, a startupokkal, a Horizon 2020 nagyon is érdekli őket. A sokfajta nyomtatvány, a különböző eljárások, a jelentéstételi eljárás, ez mind óriási bosszúságot okoz nekik. Elég nagy bosszúságot okoz ez nekik. Láthatjuk majd, hogy nem önmagában való egyetlen egy nyomtatvány sem, egyetlen egy elszámolási nyomtatvány sem csak a bürokráciát szolgálja, és mégis én azt tervezem, hogy a kifizetések esetében az első pillérnél, a közös agrárpolitikában, a gazdálkodóinkkal szemben, a kohéziós politikákban, az önkormányzatokkal szemben, illetve a kutatási politikánk során, a startupokkal, az KKV-kkal szemben mindent megteszek annak érdekében, hogy a modernizálás és az egyszerűsítés a költségvetési kereten belül jobban elfogadott legyen, jobban megvalósuljon, de mégis kevesebb legyen a korrupció a hatékony ellenőrzés által. Nevezetesen a közösen kezelt programok esetében partnerségre szorulunk. A kohézió és politikai partnerségi program a tagállamok, a hatóságok, az önkormányzatok igénylik, megdefiniálják a programokat, mi ezt társfinanszírozzuk, és közösen nyomon követjük ezt. Vagyis, hogy teljesítsük az önök elvárásait, mi és csak annyira vagyunk jók, amennyire bizottságok jók vagyunk, illetve amennyire a regionális hatóságok, az önkormányzatok jól végzik a munkájukat, csak ennyire lehetünk jók. És a számövőszéknek is támaszkodniuk kell a jól működő regionális számövőszékekre. Az Európai Parlament kont szakbizottságának pedig ugyanennyire jól együtt kell tudnia működni a tagállami költségvetési, költségvetés ellenőrzési bizottságokkal. Tehát a közösségi teljesítmény csak akkor lehet jó, hogyha mindenki egyformán ezen munkálkodik, átlátóan jár el, és ugyanannyira ambiciózus célokat követ. Az Európai Számvevőszék éves jelentése számunkra nagyon fontos kiindulópontokat teremt a jövő számára. vannak benne abszolút pozitív eredmények. A szemövőszék nem adott negatív vizsgálati ítéletet, hanem egy korlátozott véleményt adott ki. Ez egy nagyon fontos fejlemény már a jó irányba. És ez megerősíti azt, hogy mind a bizottság, mind pedig a tagállamok az európai pénzek kezelése során javításokat eszközöltek. Ezt az utat szeretnénk majd folytatni. A hiba százalék 2006-ban csökken, 2015-ben ez 3,8% százalék volt, most 3,1%, százalék, tehát ez matematikailag is mutatja a pozitív fejlődést. Az Európai Számvevőszék az év végén a teljes évet és csak az adott évet elemzi, de lehetnek olyan hibák is, amelyeket később lehet orvosolni, vissza lehet követelni eszközöket, gyakran évekkel később komplet folyamatok által, és ekkor kerülnek vissza a pénzek. Ezek a saját szemtársaink szerint ezek a legfontosabbak az adófizetők számára az elveszett, nem jól kezelt pénz aránya 2% alatt van most. Ezek reális kockázatokat jelentenek, és ezt az eddigi trendet szeretnénk folytatni, tehát a legfontosabb közös siker a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, a Számövőszék, a Bizottság eh, részéről. Siker ez tehát, hogy eh, ezt minden kritika ellenére, minden eh, találkozás mellett ezt az eredményt tudtuk elérni. Az éves eh, jelentésben már 11-ére erősítették meg a szabályszerűségét a számláinknak. A nemzetközi könyvvizsgálati eh, standardokat eh, figyelembe vesszük a közigazgatás szempontjából, és az értékelés, a vizsgálat eredménye ugyancsak pozitív volt a szemvőszék joggal rámutat arra, hogy nagyon sok még lebonyolítandó kötelezettségvárolás van, ismerjük ennek az okát. Ez abból fakad, hogy a 2014 és 2020-as pénzügyi keretet túlságosan későn fogadtuk el. Már most a hatodik több éves pénzügyi keretet készítjük elő, az első 1988-ban készítettük elő, soha nem volt még az, hogy a költségvetési keret alapján egy európai választás valósuljon meg. Két választás van. Úgy teszünk, mint mindig, májusban előterjesztjük, semmi nem történik. Aztán itt vannak az európai választások a csúcs a listavezetőkkel. Van, aki több európai pénzt ígér a paradicsom számára, más azt mondja, hogy nem kaphatnak a, a brüsszeliek pénzt, a bürokraták nem szolgáltak erre rá. Ezen listavezetők közül majd valamelyik győzni fog. És a választások ut- aztán megkezdődik a parlamentek átszervezése, nyári szünet majd kezdődik a biztosok meghallgatása, és novemberben, 2019 novemberében állhat fel a következő bizottság leghamarabb. A listavezetőnek ekkor kell majd a választás ígéreteinek egy részét átváltani a pénzre. Ehhez azt kell majd, hogy az MFF keretet megváltoztassák. Ekkor már 2020 februárja van, 2020 karácsonya előtt fog megszületni csak a költségvetés, vagyis 2021 ismételten egy elvesztegetett év lesz a kutatás, a gazdálkodás, innováció szempontjából. Az Európai Parlament is ismeri a időbeli nyomást. Nagyon fontos számunkra a két jelentés márciusban. Holnap a Költségvetési Bizottságban leszek, és mindent előkészítünk, hogy a májusi javaslatunk, és utána a jogalkotási kiegészítések e, elérkezzenek önökhez is a lehető leghamarabb a szakbizottságokhoz, illetve az egész parlamenthez. A bolgár elnökségnek késznek kell lennie, az osztrák elnökségnek és a román elnökségnek is kész kell lennie arra, hogy az MFF-et prioritásként kezelje. Ennek kell lennie a prioritásnak. Az Európai Tanács négy héten belül döntést kell tudnia hoznia, hogyha lesz informális Európai Tanácsülés, hogyha nem így lesz, akkor csodálkozni fogunk, hogy egy európai demokratikus választás eh, a költségvetési döntés mennyire megnehezíti. Hogyha a brit barátaink elhajnak bennünket, akkor a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak jó irányítást kell eh, mutatnia, a 27 tagállamnak egy nagyon bonyolult témában, a költségvetésben kell dőlőre jutnia. A kutatás, kutatóink, a polgármestereink, a gazdálkodóink üdvözölnék ezt. Ezért eh, ezt kérem a mentesítés mellett ma eh, önöktől. Sok mindent tettünk a programjainkat felgyorsítottuk például a kohézió területén. Itt elmondhatjuk, hogy a 2017-es költségvetést 100%-ban végrehajtottuk, vagyis tavaly a terv szerint haladtunk. 5%-os leépítésre van szükség a munkaerő kapcsán. A tagállam, a többi intézmény is hasonlóképpen tesz. Hogyha nekünk sikerül elvégezni a munkánkat, a parlamentnek és a bizottságnak együtt, akkor a következő évben további automatikus csökkentést nem lehet elfogadni. Ezt nem lehet elfogadni majd a parlamentben és a bizottságban. Ezt már most elmondhatom. Néhány napon belül egy jelentést teszek arról, hogy milyen tagállamokból hány köztisztviselő van nálunk. Fontos az, hogy minden tagállamból megfelelő mennyiségű, számú, jó munkaerő legyen nálunk. Tíz olyan tagállam van, ahol nehéz számunkra vonzóvá válni az ottani szektorokkal szemben. Nehéz rábírni onnan fiatalokat arra, hogy Brüsszelbe, Luxemburgba jöjjenek a fiatalok. Pusztító jellegű lenne az, hogy a svédek, dánok, németek nem érdeklődnének az iránt, hogy az Európai Bizottságnál dolgozzanak. csalás leküzdése. Ez is a mentesítés során fontos szerepet játszik. Az a kötelezettségünk, hogy null toleranciával lépjünk fel a, a hűtlenkezelés, a korrupció, csalás ellen, és ezt a harcot intenzíven folytatni fogjuk. A számvevőszék viszonylagosan kevés csalási esetet tudott megállapítani, de ezek is fontosak mindezek ellenére, az Olaf és az EPO és az Europol és a DJ Trust és az én szolgálataim között már kezdjük kialakítani az újonnani kapcsolatokat. Az EPO megváltoztat sok mindent, legalábbis kiegészíti a csapatunkat a játékpályán. A csalás leküzdése azt igényli, hogy legyen bizalom az EU és a regionális központok között, és néha az ellenőrzés jobb, mint a bizalom. Mindkettőre azonban szükség van a bizalomra és az ellenőrzésre is. Az Olaf főigazgatója is elmondhatja önöknek, hogy mi foglalkozunk minden csalási esettel, annak érdekében, hogy hasonló eseteket megnehezítsük, vagy teljes mértékben lehetetlenné tegyük. Vannak érdekkonfliktusok, és a politikai befolyásolás függetlensége. Nos, ezt eh, meg kell vizsgálni, az aktuális esetekből kell tanulnunk. Hogyha az aktuális esetek nyilvánossá válnak, nem én fogom ezeket nyilvánosságra hozni, akkor nekem ez nem gond, hiszen ez lehet, hogy elretentő erővel bír a jövőre nézve. A csalás leküzdése, a megbüntetés, ez egy elretentő hatással bíró esemény a jövőre nézve. Az eredményorientáltsunk most már gyümölcsöző, az az eljárás, amit az elődöm vezetett be, az hatással jár a költségvetésben, viszont nem ért még véget ez a folyamat, ezt folytatjuk. Az added value, a hozzáadott érték kérdésköréhez tartozik ez az OECD, azt mutatja, hogy jó a teljesítményi keret az európai költségvetésnek. A költségvetés végrehajtásban, illetve a támogatásban egyre fontosabbak az újszerű pénzügyi eszközök, nem intelligens pénzügyi eszközökről beszélek, hanem újszerűekről. Az újszerű pénzügyi eszközök, garanciák, ezek a támogatás szempontjából, és a garanciák kiegészítő, de nem felváltó hatással bírnak. A jövőben is lesz költségvetési készpénz és társfinanszírozás. Az újszerű pénzügyi eszközök mellett, hogy elérjük a célunkat. A költségvetési rendelet és ennek megújítása és az omnibus egy óriási feladat volt egy évvel ezelőtt, kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. Amikor láttam ezt a tervezetet, azt gondoltam, hogy úristen. És el kell mondjam azt, hogy bár száz százalékig nem tudtuk mindenkit kielégíteni, de sikerült a rugalmasságot, az egyszerűsítést a költségvetési rendeletben és az omnibusban elérni. Ezért köszönettel tartozom minden érintetnek, legelső sorban önnek, elnök asszony, Ön volt az, aki minden egyes bekezdést ismert, ön volt az, aki a kollégáinak módosító igényeit összefogta, és a parlamentet jól megszervezte, a munkatársaimnak is köszönöm a munkájukat, és persze a szakértőknek is a tanácsban. Ez egy rendkívül komplex, de mégis a következő költségvetési évek szempontjából rendkívül pozitív fejlemény volt ez. Január 10-én átfogó orientációs vitát tartottunk a bizottságban a jövőbeli költségvetési keretről. Ugyanakkor nyilvános konzultációt is megkezdtünk a nagyobb programjaink esetében. Az ezzel kapcsolatos véleményeket március 8-án kapjuk meg. A következő költségvetési kerben óriási gondok lesznek a Brexit hiány, illetve új feladatok. Tehát egyrészt lesz egy bevételi hiány, másrészt ott a feladat hiány is. Nagyon fontos az, hogy elkerüljük azt, hogy megosszon bennünket ez, hogyha a migrációt csak a kohézió kurtításával finanszírozzuk, hogyha a kutatást csak az agrárium kárára finanszírozzuk, akkor rosszul járjunk el. Egy okos egyensúlyra van szükségünk. Összességében az a kép, amit én a visszapillantó tükörben látok, az elégedettséggel tölt el engem, eldre léptünk, de tudunk ezen még javítani. És a, a visszapillantó tükörben nézve előre is tudok tekinteni, és azt tudom mondani, hogy erre lesz majd szükségünk a 2019-es költségvetésben és a következő MFF-ben. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, azt, hogy felírt, felvázolt ezeket a kihívásokat. Ön mellett állunk ebben a gyakorlatban, mert azt látjuk, hogy az EU finanszírozásában vannak gondok, és nem minden projekt igazán kitűnő, és az a sok pénz, ami a struktúrális alapokban, az agrárpolitikában van, úgy gondoljuk, hogy ezért nagyon fontos, hogy gondosan járjunk el itt. Visszatérünk majd erre, lesznek majd javaslataink, úgy gondoljuk, hogy ez fontos az EU jövőbeli finanszírozása szempontjából. Most pedig Celler úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is köszönöm szépen a számövőszéknek és Lazaro Koszlov uraknak az előadásaikat, és azt, hogy előkészítették a költségvetés mentesítési jelentést és persze Ötinger biztos úrnak is köszönettel tartozom, a munkatársainak is. Köszönjük ezt a nagyon szép előadást, amelyben az Európai Unió költségvetési politikájának jövőjét felvázolta. Az elnök asszony ezzel kapcsolatban már elmondta, hogy itt ebben a szakbizottságban valószínűleg támogatást kaphatnak 2018. január jában vagyunk, de a 2016-os költségvetésről beszélünk, illetve ennek az évnek a mentesítéséről, azóta sok minden történt. Az elmúlt meghallgatások során, a mentesítési eljárás során különböző biztosokkal, főigazgatókkal beszéltünk, és persze köszönjük azt, hogy mindenki ennyire készséges volt velünk kapcsolatba lépni, de most önnel történik a meghallgatás, és így alkalmunk nyílik arra, hogy az elmúlt hónapok vitáinak legfontosabb aspektusait felvessük. Ezek nem csak a bizottsághoz intéződnek, hiszen sok területen közös költségvetési eljárásban vagyunk, a shared managementben, és így a tagállamokhoz is szól mindez, amit elmondok. A megfelelés állandó javítása által a számokat már ugye hallhattuk, egyre inkább a teljesítmények kérdésére szeretnénk koncentrálni. És az ez ideig megtartott meghallgatásokon már le tudtunk vonni néhány következtetést. Először is a kap meg kell alapítanunk azt, hogy a legfontosabb újításoknál az agrárpolitikában nem igazán váltak be az elvárások. Az imént hallhattunk a greeningről, és ismételten megmutatkozott az, hogy azok a célok, amelyek ehhez kötődnek, a környezetvédelmi célok, a természetvédelmi célok, hogy itt a mezőgazdálkodók jobban fellépjenek a környezetvédelme, a klímaváltozás ellen. Nos, ezek a célok nem valósultak meg olyan mértékben, mint ahogyan azt mi vártuk. Nem volt igazi változás a mezőgazdálkodási formákban, legalábbis nem úgy, ahogy azt terveztük. Úgy gondolom, hogy itt majd jobban meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehetne tenni, és hogyan lehetne a célokat valóban megvalósítani. A második dolog a fiatal gazdálkodóknak szánt program. Ez sem hozta meg a várt eredményeket. A generáció váltás nem következett be a gazdálkodásban, pont ellenkezőleg azt kellett látnunk, hogy a mezőgazdasági gazdálkodások száma csökken, a mezőgazdálkodási termelés koncentrációja növekszik, és eh, az eszközök jobb elosztása a kapból továbbra is eh, napirenden marad véleményem szerint. Néhány állam már a kepinget eh, a területek korlátozását ismételtem bevezette, mások még nem. Azt is megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság főként tőke szempontjából keresik, ez egyre inkább növeli a mezőgazdálkodási, erdőgazdálkodási termékek árát, illetve ezen területek árát ez növeli, a gazdálkodók nem igazán tudnak már új területeket vásárolni, a bankok, a befektető cégek azok, amelyek egyre inkább szereplővé válnak itt, és ez a fenntartható mezőgazdaság gott nem szolgálja. Nem akarom vék alá rejteni azt sem, hogy felelősségünk van társjogalkotóként. A közös mezőgazdasági politika kialakításában, és az Európai Bizottság eredeti javaslatait itt a parlamentben megváltoztattuk, de a kollégákkal folytatott beszélgetések során azt látom, hogy sokan tudatában vannak ennek, és szeretnék ezt orvosolni. Még egy fontos része a költségvetésnek a kohéziós politika a strukturális alapokkal, az a gondunk a szemvőszékkel együtt, hogy megkésett itt a támogatás, ez bemutatkozik az eszközök lehívásában is. A biztos kiemelte azt, hogy 2017 végéig 100%-ig tudtak fizetni, de négy éve vagyunk már az új támogatási periódusban, és azok az adatok, amiket én láttam, azok, azokra vonatkoztak, hogy az, el, a, az elmúlt támogatási periódus projektjeinek finanszírozása volt 95%-ban elvégezve, vagyis négy éves késéssel az új periódus projektjei még a kezdeteknél tartanak. Ezért nem egyszerű következtetéseket levonni az új támogatási periódusra vonatkozólag, további irányításra van szükség, és nagyon fontos, hogy a súlyos szakadékot a gyengébb és erősebb régiók között bezárjuk. Az eszközök alkalmazásánál is gyorsítani kell, és a bolgár elnökség ezt egyébként prioritásként kezeli. Igazából már az új támogatási periódus előkészítésével kellene foglalkoznunk, és ennek jogi alapját kellene megteremtenünk. Katainen úrral folytatott meghallgatásunk azt mutatta, hogy a növekedési foglalkoztási politikánk eredményekkel jár, ez jó, viszont a szegénységgel szembeni harcban továbbra is gondok vannak, meg kell oldani ezt is, és a szegénység leküzdését, illetve a jómódú rétegek és a szegényebb rétegek közötti szakadék növekedését csökkenteni kell. Ez is egy olyan feladat, amely az európai szolidatásra tartozik. Biztos úr, sokat beszélt a pénzügyi eszközökről. Jó, bizonyára tudja, hogy a pénzügyi eszközök költsége nagyon fontos téma számunkra. 1050 pénzügyi eszköz van a kohéziós politikában 2007-2013 között 900 milliárd euró banki díjat fizettek az európai alapoknál, az EFSI-nál, van ez, tehát olyan összegekről van szó, amelyeket fel lehetne használni, és a közigazgatási tehér és a haszon közötti egyensúlyt is figyelembe kell venni. A fejlesztési politikánál, amelyet az elmúlt években a migráció jellemzett az Európai Unió külső határainál, és emiatt ez a fejlesztési politika egyre fontosabbá vált, szerencsére. És Mimica biztosan meghallgatást folytattunk, a trust fundokról is beszéltünk, és az EU láthatósága, illetve a trust fundok vonzósága jelent meg témaként, főként olyan eszközök esetében, amelyeket eredetileg az AKC országok számára szántunk, most pedig ezeket átvitték a trust fundokba. Nagyon fontos az átláthatóság ennek során. Van még egy követelménye a szakbizottságunknak, a teljes átláthatóság és elérhetőség, hozzáférhetőség az éves jelentésekhez, amiket az Európai Külügyi Szolgálat készít. Nem lehet az, hogy az ilyenfajta jelentéseket csak zárt termekben tisztviselők felügyelete mellett lehessen olvasni, hiszen itt közpénzek felhasználásáról van szó, tehát ennek átláthatónak kell lennie. A költségvetési rendelet azt írja elő, hogy ezeket a jelentéseket a tevékenység jelentésekkel együtt hozzák nyilvánosságra. Van-e információjuk 2016-ra vonatkozólag azon keret megállapodásról, amit Georgieva asszony, azon elődje a Világbankkal írt alá. A Világbank bizonyos projektje esetében 70 százalékos igazatási költséggel jár, ez pedig csak 7 százalék lenne lehetséges. A migráció és a biztonság kérdése, ez természetesen nagyon erősen még nálunk is a számvevőszék azt kéri, hogy legyen átláthatóság a, költségvet, a migráns válság kezelése kapcsán. Nem igazán egyértelmű az, hogy milyen eszközöket, pénzeket fizettek ki, főként az integrációra, hiszen itt több költségvetési sort is alkalmaztak, eléggé, ha úgy mondjam, ezeket összekaparták, ezeket az összezeket, hiszen ez a költségvetésben nem volt előirányozva. Egy sokkal átláthatóbb jelentési struktúrára lenne szükség. Már ma Mavropoulos biztossal beszéltünk a görögországi, olaszországi fogadóképességekről, 2016-ban ezek a hotspotok nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy kiskorúakat fogadjanak, nem feleltek meg a nemzeti standardoknak, ezen kívül a visszatérítések sem hatékonyak, és gondolni kell azt, hogy bizonyos országba visszatérítenek menekülteket olyanokba, ahol az nem megfelelő körülmények vannak, tehát felmerül a kérdés, hogy mennyire lehetne harmonizálni a migrációs politikát, Európában nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta összehasonlíthatóság, hogyha minden tagállamnak saját értékelése van a helyzetet, illetően, hogy vissza lehet -e valakit téríteni, akkor erre hát nagyon hosszú a mentesítési jelentés, elnök, de szeretnénk, hogyha a biztos úr válaszolna, és a többi kollega is szeretné bizonyára a kérdést feltenni, Na jó, mondja Celler úr, de hát minden meghallgatásnál ez így volt. Több éves pénzügyi kerek, itt már elmondtuk az igényeinket, szeretnénk, hogyha a bizottság és a parlament mandátumait itt egy kicsit kiigazítanák, annak érdekében, hogy átlatosság jobb legyen, az árnyék költségvetéseket át kell az általános költségvetésbe vezetni, annak érdekében, hogy legyen demokratikus ellenőrzés. A költségvetési mentesítési eljárás során szeretnénk gyorsabban eljárni, és szeretnénk azon lenni, hogy már korábban elérhető legyen a mentesítési jelentés, másfél évvel a költségvetési év után, ez szerintem kicsit túlságosan késő van, túlságosan hosszú az a folyamat, azt hallottam, hogy mind a bizottság, mind pedig a szemvőszék hajlandó ezzel foglalkozni. És lenne még néhány kérdésünk az írásbeli kérdőívhez. Köszönjük, hogy a 23 kérdésünket megválaszolta. Volt egy pont, erről már beszéltünk kezdetekben is, ez pedig az, hogy a brit barátaink a Kínából származó textil importot, illetve a vámszámításokat nem szolidálisan kezelik, és mind az európai költségvetésben, illetve a tagállamoknál is áfa kiesés alakult ki. Ez csak egy egyedi eset, vagy mindenki így jár el, hogyha ez így van, akkor az nagyon rossz lenne, mert ez verseny torzítást jelent, nem szolidáris hozzáállás ez, és ez károsan hat az európai költségvetésre. És lehet, hogy ezzel kapcsolatban önnek vannak még információi, hogyha vannak, akkor ezek bennünket érdekelnének. És mivel kevés az idő, abba is hagyom itt, hogy másnak is legyen lehetősége arra, hogy hozzászólhassanak, aztán majd a többit a jelentésben olvashatják. A komisszár, bitte. In aller Kürze zu äh, vier wesentlichen Punkten. Köszönöm szépen. Egyre nagyobb az igény a mezőgazdasági és erdőterületek iránt, és ez befolyással eh, jár a kis eh, családi eh, gazdaságokra. Egyre több korlátot látunk az állatállománynak, vagy a földeknek. Tehát a közvetlen kifizetésekben el kell dönteni, hogy mennyit ér egy hektár, és milyen feltételeket akarunk ezekhez kötni, hogy ne a stratégiai befektetők kezébe kerüljenek a földjeink. Májusban majd újra foglalkozom ezzel a kérdéssel. Aztán a világbankkal való egyetműködés és a nemzetközi pénzügyi intézetekkel és partnerekkel való együttműködés a legjobb feltételek mellett szeretnénk elvégezni. Ez minden témában alkalmazható. Látni akarjuk, hogy, hogy a különböző díjak jogosak-e, mit fizetnek mások, hogy ez megfelel annak az erőfeszítésnek, amely az együttműködésbe került, tehát meg kell nézni, hogy a keretmegállapodások azok az általános bizonyci feltételeknek megfelelnek-e. entscheiden, ob wir als eine wichtige Reaktion darauf de majd eldöntjük, hogy hogyan kell reagálnunk, elsősorban az európai fejlesztési keretekben. Tehát el kell döntenünk, hogy bele vehetjük-e a parlament együtt döntését, és a bizottság már bejelentette néhány évvel ezelőtt ezt a változtatást. A rendkívüli finanszírozás csak akkor jogos, hogyha a, költség, a kiadások a helyzetnek megfelelőek. Például a, a migráció, a menekültek kérdése, amelyek jelentős európai problémák. Az elkövetkezendő hetekben el kell gondolkodnunk a Törökországgal kötendő megállapodásra, hogy lesz-e ennek egy külön költségvetése, vagy pedig a jelenlegi költségvetés keretében kell megoldani. Meglátjuk majd, hogy mit enged a költségvetés, és ez nyilván önökkel együttműködve fog megtörténni. Hogyha a, a tanács e, e, egy százalékot meghaladó e, plafont állapít meg, minél hamarabb kapjuk meg ezt, annál jobban tudjuk figyelembe venni az önök igényeit a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban. A következő programozási időszakban az ilyen fajta alapokat hát fogjuk felhasználni, vagy pedig nem. Nyilvánvalóan lesznek olyan ügyek, ahol gyorsan kell mozgosítani a finanszírozást. Hogyha ez a finanszírozás nem lehetséges, a költségvetésből, akkor meg kell nézni, hogy Szíriának megfelelő partnerei maradhatunk-e. Hogyha hosszú távon lesznek költségek, akkor ezeket internalizálni kell a tanács és a parlament egyetértésével. A Brexit az utóbbi három-négy év alatt a brit hatóságok felhívták a figyelmet az olyan importokra, amelyeket nem megfelelően kezeltek. Ezért megkértük a brit hatóságokat, hogy reagáljanak erre az Olafnak a jelentését elküldtek a brit hatóságoknak. Nyáron több, több levelet is küldtünk. Október 12-én egy elég lassú, hosszú levelet kaptunk a brit hatóságoktól, és nem sokára eredményt érünk majd el. Nem volt más ilyen nagyságrendű esetről szó. Néhány országoknak felhívtuk a figyelmét, de ezek az országok reagáltak, és korrekciókat vezettek be. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ki szeretne hozzászólni? Köszönöm. Kedves biztos, tisztelt széki tagok, kérdéseket szeretnék feltenni. Köszönjük az írásos válaszokat, ezek nagyon világosak, és azt hiszem, hogy a biztos az írásos válaszok terén egyre javul. De azért még vannak bennem maradtak kérdéseim is. Nagyon örülök annak, hogy azt hallhatom öntől, kedves biztos, hogy a bizottság is tanul a múltban elkövetett hibákból, és Tulajdonképpen mindez kapcsolódik is a 2020-as időszak, vagy 2020-szal kezdődő időszak előkészítéséhez. Az Európai Bizottság vajon elgondolkodott különböző makrogazdasági indikátorokról, például a foglalkoztatottsági ráta. Tehát mik azok a konkrét következtetéseket, amelyeket levontunk, és a jövőben alkalmazni lehet majd. Avramopoulos úr kimondta, hogy a bizottság jelenleg értékeli a 2020 utáni időszakra vonatkozó MFF, és vajon a programokra szánt időszakokat le akarják-e csökkenteni, tehát hogy rövidebbre kívánják-e ezeket fogni. Ezen kívül pedig még a jelenlegi programozási időszakkal kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Hogyan képzeli el az időszak csökkentését? És hogyan lehet biztosítani emellett az egyik oldalon a megfelelő minőséget, a másik oldalon pedig azt, hogy gyorsan készen legyenek ezek a programok? Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, mondja az EU milyen megoldást lehet találni. Nagyon sok, nagyon gyakran ezt a kérdést felszokták nekem tenni. Vajon a kohéziós politikában az integrált eszközök mennyire hasznosak? Lehet, hogy valami ilyesmivel kellene ö, foglalkoznunk, mert ezen keresztül jobb szolgálatot tehetnénk az állampolgároknak? Talán egy ilyen fajta megközelítés közelebb hozná Európát és annak a politikáját az európai állampolgárokhoz. Hogyan látja ön a jövő kohéziós politikáját? Lehetne ilyen integrált megközelítést alkalmazni, illetve területi megközelítést? A 2007-2013 közötti időszak már most már tényleg kifutóban van, és nem tudom, hogy jelenleg hogyan áll a helyzet hány program nem kapta még meg a, a lezárást, és vajon hogyan implementálják az erre vonatkozó szabályokat a tagállamok. Ezek olyan kérdések, amelyekre tényleg várjuk a választ, és minden jót kívánunk a jövőbeli munkájához is, és köszönjük, hogy ennyire világosan fogalmazott, és ennyire nyíltan és tényleg közvetlenül adott válaszokat. Köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves elnök úr, tulajdonképpen hosszan is beszélhetnék, de nagyon röviden fogok inkább felszólalni, hogy mások is kérdéseket tehessenek fel. Ön azt mondta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a csalással szemben. Én teljes mértékben egyetértek önnel. Mi azt szeretnénk, hogyha nem kellene tolerálnunk a jövőben a korrupciót és a csalást, és ön azt mondja, hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha ezeket a jelentéseket mind-mind közé tesszük. Nem lehetne akkor a Babes úr ügyeit is publikálni, vagy az ezzel kapcsolatos jelentést? Az Olaf vajon miért nem tette közzé ezeket a vizsgálatokat. Babes azt mondta pénteken, hogy az Olaf vizsgálatait a maffia berkein belül végezték el, és ez tulajdonképpen csak egyfajta konspirációs elmélet. Ő azt mondja, hogy a maffia összeesküvése ez az Olaf vizsgálat az ő személy ellen. Lenne még egy kérdésem, hogyan látja ön azt, hogy nagyon sok kritikát fogalmaztunk meg, és mégis a mezőgazdaságban gyakorlatilag az alapokat úgy osztják ki, hogy nincsen meg a kellő háttér. Van egy utolsó kérdésem is, globális problémával állunk szemben. Éppen ezért mi nem vagyunk hajlandóak a vizsgálatokat közé tenni és az emberek a közvélemény elé tárni. Itt tulajdonképpen csak egyetlen egy mondatot lehet elmondani, a vizsgálatok eredményét mindenképpen meg kell jelentetni. Ebben szerintem egyet kell, hogy értenünk, mert így lehet a nagyobb átláthatóságot biztosítani, és az intézmények hitelességét növelni. Köszönöm, Szárvámasz úr. Köszönöm szépen, tisztelt biztos. Nagyon világos volt az ön felszólalása. -e néhány megjegyzésem, és talán egy kérdésem is. Konkrétan az MFF-re vonatkozólag. Jobban kell tudni biztosítani a hozzáadott értéket a költségek terén, és emellett a másik fontos vezérlő elv az az egyszerűsítés főként a mezőgazdaság terén. Ez füleimnek, ez csodálatos szerintem, de az egész frakcióm, a néppárt támogatja ezt a fajta megközelítést. Tehát biztos, hogy nehéz lesz a tárgyalás sorozat, de a cél szerintem teljesen világos, valóban biztosítanunk kell azt, hogy az MFF nagyon kemény és nagyon erőteljes legyen. Függetlenül attól, hogy mennyire leszünk hatékonyak, a kihívások igen nagyok. Az Unió ugyanis megfelelő forrásokkal kell, hogy rendelkezzen a migrációs krízis, a mezőgazdasági és energiaügyi kihívások kezelésére, a közös védelmi politika megoldására, a befektetés ösztönzésre, és amellett azt is biztosítanunk kell, hogy az európai gazdák továbbra is el tudják látni élelmiszerrel az európai polgárokat, az asztalokat. Az Európai Bizottság a lehető legkeményebben ki kell álljon egy erős MFF mellett, mert csak így tudjuk a céljainkat biztosítani. Egy Európa párti erős MFF létrehozását. Ami az eredmény alapú költségvetést illeti, ehhez ez a ház is hozzá kíván járulni, és azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk ebben a folyamatban mindig is erőteljes szereplőként részt vett, és természetesen szeretnénk ezt a jövőben is így folytatni. Most pedig jön a kérdésem, mi a helyzet a feltételességgel, és a Brexitnek milyen hatása van mindenre. A feltételességről, a kondicionalitásról nem hallottam semmit. Pedig ez egy nagyon kemény téma lesz a következő MFF tárgyalásokkal kapcsolatban, és nem szabad, hogy ezt a kérdést elkerüljük, kikerüljük. Ebben a parlamentben én már nagyon régóta az egyszerűsítés mellett kardoskodom a mezőgazdaság területén. Látnunk kell azt, hogy azért vannak itt feltételek is. Én nagyon örülök annak, hogy ön az elejétől kezdve kimondta, hogy csökkentésre van szükség, de ugyanakkor a tagállamoknak is fel kell nőni a feladathoz. És nekik nagyobb mértékben kell részt venni a finanszírozásban, mert az 1,3% mellett fogunk mi parlamentként kiállni, az 1,1% az nem elég. Az egész egyszerűen nem elég, és mi nem fogjuk ezt a kérdést szőnyeg alá seperni egészen addig, amíg nem találunk valós megoldást. Tehát még egyszer hangsúlyozom, erős Európa párti MFF-t szeretnénk látni. Vajon ön látja-e a lehetőségét annak, hogy egy kockázat alapúbb egyszerűsítést valósítsunk meg, tehát hogy még tovább menjünk ezen a vonalon, mert nem lehet minden problémát egyszerre megoldani. Én azt gondolom, hogy itt egy egyszerűsített és kockázat alapú megoldást kell beépítenünk a következő MFF-be. Köszönöm. Kollégi Klinz, bitte. Klinz kollega, köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Biztos úr, három éves hiányzás után november óta vagyok itt ismételten az Európai Parlamentben, és a Koncertbizottság tagja vagyok, tehát nem ismerem annyira részletesen ezt a témát, mint a kollégáim, de mindez, amit eddig hallottam és láttam, azt mutatja, hogy ön a saját területét kitűnő módon vezette és kezelte, és ehhez gratulálnék önnek. Egyértelművé tette azt, hogy a kiadások kapcsán az állampolgároknak értéket kell teremtenünk, csak így lehet az Európai Unió elfogadottságát növelni. Ez kétségtelenül így van. Mindezek ellenére a Brexit-tel kapcsolatban arról beszél, hogy az, hogy az 1%-kal nem tudunk majd, 1%-ban nem tudunk kijönni, hanem majd 1, 1,1,6 kell. Hát igen, ez különbség, ebben igaza van, de a kérdésem, és persze tudjuk azt, hogy nagyon sok plusz feladatunk lesz a jövőbeli technológiák, az internet, a digitalizáció, a migráció területén, de ez um, a szükségesség, hogy itt fából uh, vaskerikát uh, hozzunk létre, nem fogja ez megkérdőjelezni azt, hogy mit lehet az EU-ból visszaadni a tagállamoknak? A szubszidiaritás témája ismételten előkerül a vitákban. Meg kellene vizsgálni komolyan azt, hogy mik az Európai Unió fő feladatai, és ezeket megfelelően kellene támogatni, ami pedig nem ide tartozik, azt vissza kell adni a tagállamoknak, és nem kell ezzel foglalkozni. Ez lenne az első kérdésem. Második, láttam és olvastam, hogy az EU költségvetése az Európai Beruházási Bank bizonyos garanciáit lefedi, vannak még itt más összkezek is, 2,3 a garancia alap, FC garancia alap 1 milliárd, és most pedig a bizottság azt javasolja minden mellé, hogy legyen egy közös készenléti alap. Mit jelent ez? Jól értem? Ez egy kiegészítése lenne a már meglévő alapoknak, vagy ez F felett lesz még pluszban? Hogyan képzelik ezt el? Harmadik kérdés. Az éves jelentésről is beszélünk, Celler úr elmondta, hogy milyen sokáig tart ez. 2016-ban a személyzeti ügyekben 1300 Blue Book gyakornokuk volt, és volt, voltak nem fizetett gyakornokok is. Hogyan lehet az, hogy az Európai Bizottság figyelembe véve a brüsszeli megélhetési költségeket nem fizetett gyakornokokat alkalmaz, másrészt viszont az ifjúsági garancia tekintetében alapjövedelmet javasol. Évek óta beszélünk arról, hogy a pályázati kiírások az EU pénzügyi programjaiban annyira bonyolultak, hogy speciális tanácsadók vannak már, hogy segítsenek az érdekelteknek, és az ezáltal létrejövő költségeket nem lehet abból fedezni, amit a programok finanszírozására kapnak. Ez ahhoz vezet, hogy a kisebb érdekeltek egyre kevésbé vesznek részt, és ez ahhoz is vezet, hogy mindig ugyanazok a szervezetek nyerik meg a pályázatokat. Ez nem lehet szerintem így jó. Elnök, én is feliratkoztam a hozzászólók listájára, a case managementről szeretnék kérdezni, az Olafról. 9,2 millió eh, euró esett ki, 3 millió pluszban még, tehát 12 millióról van szó, nagyon rosszul működik tehát a rendszer. Van-e terve eh, erre? Ha igen, hogyan néz az ki? És biztos úr, ön ilyen szó, tessék. Hölgyeim és uraim, először is eh, van egy nagy pont, a 2017-es 13-as periódus lezárása, nevezetesen a kohéziós alapok és a regionális fejlesztési alap. Itt a határidő tavaly márciusa volt. Minden projekt esetében és ezek végrehajtásakor megfelelő dokumentumokat megkaptuk a határidőn belül. 73 programot érintett mindez. A vizsgálataink során néhány esetben el tudtuk rendelni a lezárást, el tudtuk ezt fogadni, ezek lezárását, vagy az előztes lezárást el tudtuk fogadni, és a programok 30%-ában le lehetett ezt zárni. A többi esetben plusz dokumentumokat kértünk be, plusz kérdéseket eh, tettünk fel, és abban reménykedünk, hogy belátható időn belül a projektek nagy részét és dokumentációjukat, végrehajtásukat le lehet zárni, de ezek a projektek nem függenek a levegőben, hanem ezek célirányosan elérésre kerültek. Másodszorban az olaf kapcsolatos kérdések, az Olaf esetekre vonatkozó kérdések, a cseh ügy, ez részben nyilvános. Az a célom, hogy nem akarok a tartalmi munkába sehol sem bevatkozni, mert elfogultsággal vádolnának. Az Olafnak már megvolt az ismerete mindenről, és még a cseh választások előtt elküldték ezt Prágába. Nem akarom, nem akartam azt mondani, hogy korábban kellene megtörténnie, vagy sem. mindezek kiküldése annak következménye volt, hogy az OLAF a vizsgálatokat lefor, lefolytatta. Most az ügy nálunk van, a főigazgatóságainknál van, illetve a cseh hatóságoknál. És uh, itt uh, közigazgatási vizsgálatra van szükség de az is lehet, hogy lesz egy büntetőjogi vizsgálat, és számomra mindig is az ártatlanság vélelme a legfontosabb, és csak egy vádlott van, nem pedig elítélt, illetve mi függetlenül att, a, attól, hogy valaki a politikán belül vagy azon kívül áll, függetlenül attól, hogy valaki az EPP tagja-e vagy sem, mindegy, hogy ez a valaki liberális-e vagy szocialista-e. Teljes mértékben objektív vagyok, és itt ebben az esetben teljesen visszafogottnak kell lennem, mert eh, csak így lehet hitelesnek maradnunk. Ez a indubio pro reo elvét azért követem, mert én a jogállamiságban hiszek, és minden tagállamban a jogállamiságban hiszek. Ezt követelem mindenhol, hogy az ügyességek, a bírók, főként a büntető bírók a tagállamokban legyenek függetlenek az ön szép hazájában is. A lehetséges visszakövetelés. Nos, erről majd jelentünk belátható időn belül. Az elnök kének küldtünk január 6-án egy levelet, és uh, a DJ régió is hajlandó arra, hogy a testületén belül erről beszéljen az Olaf. Ugyanúgy fogja megválaszolni a kérdéseket most, vagy egy későbbi időben, ahogy az jogukban áll, és ahogy ez a határaiknak megfelel. Elmondhatom, az Olaf ideiglenes főigazgatójával folytatott beszélgetéseim alapján tudja pontosan ő, hogy milyen fajta válaszokat adhat, és melyeket nem. És azt is tudja, hogy miért nem. Annak alapján teszi ezt, hogy az Olafra vonatkozó jogszabály létezik, és ezt az önök háza és a tanács is elfogadta ezt. A menedzsment és a technika kérdése az Olafon kívül a jelenlegi főigazgatót is foglalkoztatja ezt, bennünket sem tölt el örömmel ez a késedelem. De azt mondták, hogy az új kézmenedzsment rendszer hamarosan teljes mértékben működőképes lesz, és ez a teljesítmény szempontjából nagyon jövőben mutató alap lesz. A gyakornokok és a Blue Book gyakornokok és a nem fizetett gyakornokok. A legtöbb gyakornok esetében szigorú feltételek mellett járunk el, tehát ellentétben a parlamentben nem tudunk felvenni gyakornokokat csak úgy, hanem nagyon komoly pályázati feltételeknek kell megfelelniük, sokkal nagyobb arányban kapunk jelentkezéseket, mint amennyit fel tudunk venni. A parlament tehát meg ötszörözhetnénk, hogyha minden egyes gyakornoknak egy íróasztalt adnánk. Ha egy fiatal azt kérdezi, hogy mehetek -e gyakornoknak hozzátok, mindig azt mondom, hogy nézzétek azt meg, hogy esetleg egy parlamenti képviselőt nem érdekelne el a ti jelentkezésetek. Úgy gondolom, hogy az ENSZ-nél és még a német kormánynál, a Daimler-nél, vagy az SAP-nél sem annyira szigorú és fair a gyakornokok kiválasztása, mint nálunk. És a nem fizetett gyakornokok kérdése, be vagy, meg vagyok, kész vagyok, kész vagyok arra, hogy ezt ellenőrizzem. Még a fizetést nem kapó gyakornokok is sok előnyt látnak abban, hogyha a bizottságnál dolgozhatnak, és ez növelheti a munkaerőpiaci esélyeiket, növelheti az olyan esélyeiket, hogy egy megfelelő munkavállalót találjanak. Szerintem a gyakornokok is bizonyára kapnak valamilyen kis költségtérítést. A szubszidítás elvéről beszélt, nagyon izgalmas téma ez. Ez egy szerződéses kötelezettség. Jean-Claude Juncker júliusig egy magas szintű csoportot hozott létre, aki, ami pont ezzel foglalkozik, hol lehet ö, bizonyos fajta témákat visszaadni a tagállamoknak. Egyébként nem mert magunkhoz semmi olyan feladatot, amiben a tanács vagy a parlament nem egyezne be. Mindig ott tevékenykedünk, ahol egy jogalap van erre. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz ennek az eredménye majd. Lehetnek olyan feladatok, amelyek pénzügyileg relevánsak. Biztos, hogy lesznek olyan képviselők, médiák, akik azt mondják, vagy tagállamok is, azt mondják, hogy ne foglalkozatok a mezőgazdasággal. De valószínűleg többségileg nem lesznek többségben nem lesznek ők. Németként mondhatom önöknek, úgy, mint németnek, hogy ha visszaadunk bizonyos területeket, hogy a horizonban nem lehet pénzt kapni, úgy gondolom, hogy költségvetési kérdésekben a parlamentben többség kell, és a tanácsban pedig egyhangúság van még olyan költségvetési hatóság, én nem, ne, én nem ismerek semmi ilyet, ahol 27-szer kellene e, két e, e, tanács, például az általános tanács, illetve a miniszterek tanácsa és az európai tanács. Hágától Bukarestig, Szofiától Berlinig, Tálintól, Romáig, mikor elmegyek, én mindig egyhangúságot kérek, de ez igazából egy lehetetlen küldetés. Mindig azt kérem a miniszterelnököt, hogy kicsit lazuljatok, hogyha mindenki egy kicsit rugalmasabb lenne, akkor jobb lenne ez, és hogy ez vonatkozik itt a parlamentre, és egészen hajnalig tárgyaltunk a 2018-as költségvetési tárgyalásokról, és láttuk, hogy milyen nehéz volt ez. Hogyan lehet a sikereket mérni? A programoknál. A bizottság esetében a legjobb módja a siker mérésének az az, hogy a tagállam vagy az adott régió közelebb kerül-e az általános fejenkénti GDP-hez. Tizenkét-tizennégy év elmúltával néhány tagállamról el lehet mondani azt, hogy elérjék ezt. Litvánia, Észtország, Lettország, ők már majdnem ott vannak, hogy megközelítsék az átlagos fejenkénti GDP-t. gdp A következő kohéziós periódusban el fogják érni ezt az átlagot. Le vannak olyan régiók, amelyek aggasztóak a jó munkájuk miatt, a jó... Vannak olyan régiók is, amelyek a jó munkáinak köszönhetően már jó helyen állnak, és már ki is kerülnek a mi programjainkból annyira sikeresek és annyira jók, tehát tartósan már nem kell őket táplálni a kohéziós politikából. És pont így vannak olyan régiók is, ezeket most nem akarom felsorolni, amelyek jóval az átlag felett álltak, most pedig felülről az átlagba esnek, sőt, még az alá is esnek, és így lehet a sikert mérni, a fenntartatóságot mérni, a infrastruktúrát mérni, a gazdaság erősödését mérni, a e, kohéziós politika, illetve a hálózatfinanszírozási eszköz esetében is. A fiatalok munkanélküliségének leküzdése területén még viszonylag kevés e, tapasztalatunk van. Ez a fiatalok garanciája, ez egy új dolog. Ha ezt végrehajtjuk, hogyha lehívjuk ezeket, akkor a lehívásból lehet másokat látni. A lehívási kapacitás viszont nem túlságosan magas, a számvőszék is aktív, és belátható időn belül inputot, outputot megvizsgálnak, megvizsgálják azt, hogy mennyire hatékonyak a programok, mit érnek el ezek a munkaerőpiacon az általános gazdasági fejlődés mellett. A kohéziót folytatnia kell, 2050-ben is kellemi kohézió, ezt nem tudom, de engedjék meg, hogy elmondjam a kedvenc példámat Göritz. Görlitz, európai város, Európa városa szerintem, egy cseh város, német város volt sokáig, meg volt osztva. Májsze volt a határa hideg e, e, háború során, kapott a keleti felépítésből, és Görlitz amely viszont lengyel területen van, itt fel kell zárkózniuk. Az MFF teljes periódusában szükség lesz egy hatékony kohéziós eszközre, és kellenek-e itt feltételek? Itt van például a hálózatfinanszírozási eszköz Horizon 2020. Ezeket tagállami szinten le lehet hívni, viszont a kohézió középszinten helyezkedik el. A lehető legjobb mértékben kell ezt erősíteni, nem önkényesen, hanem témaorientáltan, fenntartatóan, hatékonyan, hatásosan. És úgy gondolom, hogy egyfajta gazdasági feltételrendszerre van szükség, ehhez eh, értelmezhető szabályokra van szükség. Az európai szemeszter az ország specifikus eh, ajánlásoknak két gyengesége van, évente eh, jelennek meg, a kohézióhoz ez túl gyakori, és sok országban nem ország specifikus, hanem regionális, regionális specifikus ajánlások kellenek. Tehát ott nem a tagállamoknak, hanem a régióknak kellene lehívniuk, ők a lehívó felek a programok kapcsán. Toulouse és Lyon helyzete más, mint Párizsban, és Forpomenben, Münchennel, Bajorországgal nem sok közös dologban osztozik. Tehát ilyen helyeken sokkal specifikusabb ajánlásokra van szükség, és sokkal hamarabb kellene ezeket kifejleszteni a helyi hatóságokkal. És a kérdés, hogy a jogállamiság és az értékrendszerünk feltételt jelente. Ez nagyon vitatott, ezt most elnőzzük, megnézzük azt, hogyan lehet ezt jogszerűen megvizsgálni, és az MFF javaslatunkban ezt majd májusban legkésőbb előterjesztjük. Két utolsó pontot engedjenek még meg. Hogy a két hézagot betömjük, és hogy legyen egyhangúság. A, itt van ugye a Brexit hézag, 12-14 milliárd euró lesz ez, itt 50-50 arányban dolgozunk, 50 százalékban átcsoportosítása már meglévő költségvetési struktúrában, és 50%-ban pedig friss pénz. A feladati hiánynál a migráció, terrorizmus leküzdése, a migráció, a migránsok segítése, itt 80% friss pénz lesz, és 20% belső átcsoportosítás és megtakarítás lesz. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy 1,0 a parlament a jelentésében 1,3-ról beszélt, ha jól tudom. Ez az önök kezében van, ezt mi elfogadjuk márciusban majd. Én 1,1x-et javaslok, az x attól függ, hogy milyen alapokat integrálunk például, és mennyit akarunk befektetni a védelembe, második példaként. X 1,1 is lehet, vagy 1,1,9 is lehet. Kellenek a jobban költő országok és a több pénzt országok is. Még egy mondat. A cseh esetben amennyire én látom, bármilyen fajta maffia, maffia elemet ki lehet zárni, hogyha nyilvánosan erről kérdeznének, akkor ezt mondanám. Köszönöm. Köszönöm szépen. A számövőszék kérem még szót? A számövőszék? Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném újra megfogalmazni a hogy mi az önök felügyeleti munkáját támogatjuk. Végül pedig a, be, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, hogy ilyen érdekes vitát tarthattunk. Nagyon fontos építő elemeket jelent ez a jelentés számára. Sok kérdést fel lehetne még tenni, de hát ezt majd egy másik alkalommal az jelentés tevők körében szeretném megköszönni, hogy konstruktíva az együttműködésünk, és ott megállapodtunk abban, hogy egy levelet fogunk írni kérdésekeinkkel, illetve alap eh, kiinduló pontjainkkal együtt, majd a koordinátorok remélhetőleg ezt jóvá tudják hagyni, és azt már elküldhetjük eh, Öttinger biztos úrnak, és ez fontos eleme lehet majd a bizottság mentesítésének, hogyha lezajlik majd ez az eljárás. Csak köszönetet szeretnék mondani most már a titkárság munkatársainak, itt a koncertbizottságban, Korsznak és Élasznak, Szegi Balázsnak, a tanácsadóknak, illetve Lukasz, Lukasz Eikernek is, aki nagyon sokat segített, nélkülük nem tudtam volna ezt a munkát elvégezni, és most pedig megkezdjük majd a jelentés előkészítését. Köszönöm, végre értünk ennek a napirendi pontnak, köszönöm, hogy eljöttek ide, biztos úr, köszönöm a munkatársának, és eljöttek ide. 18.30-kor lesz egy újévi kis koktélunk, majd a mozgólépcsőknél, és önt is meghívtuk biztos úr a munkatársaival, együtt, bár most még meghallgatjuk -e a parlamenti főtitkárt is, és utána lesz ez a kis koktél. Most e, folytatjuk egy külön jelentés bemutatásával 2020 e, Európai Unió által finanszírozott kölcsöngaranciák. Mátis úr, a jelentés készítője, tessék. Vada two guarantee schemes for small and a kis és középméretű méretű vállalkozásoknak foglalkoztunk, vannak az innovatív KKV-k, és a többiek általánosabbak. Ez két központilag irányított program, és az EIR fel és az Európai Beruházási Alap pedig a pénzügyi közvetítőkkel köt szerződést. Ezek néhol eh, eh, állami, néha eh, magán közvetítők, körülbelül felfél arányban. A költségvetési források 1,7 milliárd eurót jelent, és az FC mennyiség az 3 milliárd euró. Hogyha megnézzük a nagyságát annak az eszközöknek, akkor láthatjuk, hogy ezek kis eszközök, hogyha összehasonlítjuk őket, az ugyanilyen célal alakult nemzeti programokkal. E, ezeket a nemzeti programokat néha nemzeti forrásokból is finanszírozzák, e, de a többit a strukturális alapokból is. Ez azt jelenti, hogy e, meg kell vizsgálni, hogy ezek a rendszerek hatékonyak-e, és megtalálták a helyüket a piacon hatékony módon. hatalma, hasonló eszközök voltak a múltban is, de a bizottság nem mérte meg a hatékonyságokat, és egy ilyen értékelés a következő pénzügyi keretben ezeket az eszközöket jobban meghatározottja. Ezen kívül nem elemezték átfogóan a piacnak a szükségleteit. És mint mondtam, ezek kis tevékenységek. Aztán túl sok végleges kedvezményet találtunk, több mint a felük bevallotta, hogy nem voltak nem voltak akadályai a magánforrásból történő finanszírozásnak. Az innovatív tevékenységeknek a foka ugyanakkor nagyon szerény, és ez nem, nem a kiválósági célt teljesíti. A legtöbb eléggé szerény szintű innovatív tevékenységet folytat. Hogyha 25%-kal e, 25%-kal is lehet már támogatást kapni. És a vendéglőket illetően amelyből rengeteg van, felmerül a kérdés, hogy miért kapnak egyesek támogatást, és mások meg nem. Mint ahogy említettem, vannak magán és állami közvetítők is, körülbelül fele-fele arányban. Ugyanakkor ez a két csoport különböző módon viselkedik. Az államiak a kockázatosabb KKV-kre koncentrálnak, míg a magánok azok a kevésbé kockázatosokra. A, az államiak azok a tudást növelő szektorokra koncentrálnak, amelyek kockázatosabbak. az gazdasági elméletben, hogyha támogatására ról van szó, tehát hogyha a végső felhasználónak a hasznára történik a támogatás, akkor az nem mindig jelent garanciát, mert a támogatás a szolgáltatóhoz juthat el. Tehát, mint mondtam, ez a két csoport másképp viselkedik, ezért szükség lenne óvatosan megvizsgálni, hogy tulajdonképpen végül kihez jut el a támogatás. Végül is. A költséghatékonyságát illetően azt láttuk, hogy a bizottság nem igazán visel, vizsgálta meg az Európai Beruházási Alapot, amely egy állami intézmény, de az ő esetükben is meg kell vizsgálni a helyzetet. Megvizsgáltuk, hogy milyen eredményeket hoztak létre ezek a programok, Franciaország esetében vizsgáltuk meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az eszköznek a célkitűzését elérték. igazából nem javasoltuk nagy változtatásokat a jelenlegi eszközökben, mert ez nem lett volna produktív. De hogyha majd követő rendelkezéseket vizsgálunk, akkor koordinálni kellene ezt a két programokat azokkal, amelyek a tagállamokban léteznek. Aztán azt szeretnénk, hogy a bizottság az a korábbi és a jelenlegi eszközöknek a hatékonyságát vizsgálja meg, és a következő pénzügyi keretben lévő programokat ennek alapján kellene megtervezni. Az, a bizottságnak a hatását is vizsgálnia kell ezeknek, hogy milyen eredményeket értek el, hogyha a közvetítők államiak vagy magán közvetítők. A következő eszközöknek azokra a célekre, vállalkozásokra kellene koncentrálni, akiknek vannak problémáik. Ezt az eszközt azokra kellene koncentrálni, akik nem jutnak hozzá kereskedelmi finanszírozáshoz. Végül a bizottságnak elemeznie kellene a két eszköznek az eredményeit. Ez nehéz, mert ezek titkosak, de azért kutatók számára rendelkezésre kellene bocsátani, amit lehet. A biztos elfogadta a legtöbb ajánlásunkat, egyet nem foglalt, fogadtak el, amely a közvetítőktől való éves adatok begyűjtése. Tehát, hogy mely kliensük jutott hozzá kereskedelmi finanszírozáshoz, és melyik nem. De az ajánlások legtöbbjét elfogadták. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Martinának adnám meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen én is. És szeretném megköszönni a jelentést is. Pont jókor jön egyébként ez. Pont akkor, amikor eh, arról beszélünk, hogy hogyan lehet igazi egyensúlyra törekedni a különböző pénzügyi eszközök között, úgyhogy szerintem nagyon hasznos ez a jelentés a bizottság számára is az. Nagyon örülök tehát ennek a jelentésnek, az összes ajánlásnak, és gyakorlatilag mindennel egyetértek. A bizottság el is fogadta az ajánlások többségét, bíznak önbe, ez azt mutatja, és a bizottság majd ezeknek az alapján fog eljárni. Nekem tehát az a véleményem, hogy a pénzügyi eszközöket csak akkor kell alkalmazni, amikor nincsen kereskedelmi hitelezés, azért mert túl kis összegről van szó, vagy nagyon nagy a kockázat, vagy a garanciákra van szükség. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk a konkrét projekteket és én szeretném felhívni a bizottság és a számvevőszék figyelmét arra, hogy az Inofem KKV garancia 24 milliárd eurót tesz ki. Az Európai Unió mentesítési eljárásában ez nagyon kis szerepet játszik, nem átlátható az egész rendszer, Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem könnyű a mi munkánk sem az ellenőrzés szempontjából, mert igen komplex anyagról van szó. Szeretném a parlament véleményét még egyszer hangsúlyozni, amely egyébként 2015-ben a bizottsági mentesítési eljárásban is szerepelt. Már ott is felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire jók a különböző indirekt eszközök, és a 2020-as időszakira ezt hogyan lehet alkalmazni. A pénzügyi eszközök további hitelezést tudnak kiváltani, azonban itt csak kiegészítő jelleggel lehet őket alkalmazni. Öttinger úr figyelmét felhívnám arra, hogy mennyire fontos mindezt beilleszteni az uniós büdzsé alá. Az elszámoltathatóságot, a demokratikus elszámoltathatóságot kell biztosítani. Ez lenne az én ajánlásom, természetesen mindez majd szerepel a, az ajánlások között. Aki hozzá akar még bármit fűzni, az keresse meg engem. A legfontosabb a jobb, célzottabb megközelítés és a jobb koordináció a tagállamok között, úgyhogy itt egy külön jelentésről van szó, amely tulajdonképpen már a konklúziókat is a címében viseli. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a bizottságot illeti, szeretném kontextusba helyezni ezt a vitát, és felhívni a figyelmet a számvevőszék egyik fontos gondolatára, hiszen a jelentésben szerepel egy összefoglaló is. Egy másfél mondatot idéznék a jelentésből, amely arra utal, hogy a garanciákat a bizonyos célokkal valósították meg, és létre, tehát rajtuk keresztül a kedvezményezett vállalkozásoknak nőtt az összárbevétele. Úgyhogy alapvetően mm, növekedést okoz mindez, és befektetés ösztönző. Ezért nagyon örülünk annak, hogy a rendszert a bizottság, illetve a szembevőszék megvizsgálta, elfogadta, és végül is szeretnék még visszatérni néhány nyilatkozatra. Az egyik ilyen az arra vonatkozott, hogy a bizottság az e IIF-re vonatkozó költségeket nem ellenőrizte. Nos, hát itt ki kell mondanunk azt, hogy nagyon is maximumálni kell ezeket a költségeket, 6%-ot tehetnek ki ezek az összegek. a többség a teljesítményindikátorok mentén kell, hogy megvalósuljon. Csak így lehet biztosítani az átláthatóságot. A legtöbb költség ugyanis valóban a célok elérését segítette elő. Nos, hogy mennyi marad a közvetítőnél, és mennyi megy a végső kedvezményezethez, ezzel kapcsolatban nagyon világos kell, hogy legyen az iif el való a megállapodásunk alapján, hogy teljesen át kell adni a segítséget a végső kedvezményezetteknek. És itt még egy érdekes gondolat, Nagyon jó, hogyha mindenféle támogatást nyújtunk, de ne felejtsük el azt, hogy több százezer KKV-t támogatunk. És az elmúlt húsz év alatt több mint másfél millió kisvállalkozást segítettünk, és ezzel kapcsolatban csak azt tudom elmondani, hogy ez gyakorlatilag csak mintavételi alapon tudunk elemzéseket végezni, mert különben túl drága lenne az ellenőrzési rendszer. Nabajova képviselő arra is utalt, hogy nagyon komplex és átláthatatlan ez a rendszer. Ez igaz, mert tulajdonképpen nagyon sok pénzügyi közvetítővel dolgozunk, mert így tudunk rengeteg KKV-hoz eljutni. Úgyhogy a komplexitásnak is megvan persze az előnye, de itt arra utalnék, hogy a bizottság évről évre egy jelentést ad ki az összes pénzügyi eszközzel kapcsolatban, a 140.8-as szabály értelmében, és ebben azok is szerepelnek, amelyeket már az Európai Számvevőszék is ellenőrzött a DJ Grótól és a többi kollégától kérdezem, hogy hozzá szeretnének-e még szólni. Nem? Köszönöm szépen. Ja, damit sind wir am Ende der Kurzpressen. Így végére értünk ezen külön jelentés rövid bemutatásához, hogyha a jelentéstevő úgy érzi, hogy erre még vissza kell majd térteni, a titkárságnál jelentkezzen. Következő napirendi pont a parlament mentesítése és a főtitkár, a parlament főtitkár információm szerint az ajtó előtt áll. Ja, herzlich willkommen dem Generalsekretär dieses Nos, az Európai Parlament főtitkára is itt van. Köszönjük szépen, hogy megválaszolta a kérdőíveket. Ön kapja a legtöbb kérdést általában, és nagyon jó válaszokat adott, ezt el kell mondjam. Átlagban a mentesítés során olvasott válaszokból kiemelkedett ez. Van kollega a mentesítésért felelős a parlament esetében, Russo úr a szemvőszék részéről. Russo úr, amennyiben kíván szólni, megkapja a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, csak röviden. Nagyon örülök a tízes fiezet bemutatásának elsősorban most az Európai Parlamentet. 2016-ban eh, pozitív véleményt fogalmaztunk van, és nincsen lényegi hiba. 0,2%-os hiba szintet állapítottunk meg. 100 eh, ügyletet vizsgáltunk, amelyből 20 az Európai Parlamenttel kapcsolatos ötöt találtunk, egy, köztük egy számszerűsíthető hibát az egyik frakcióval kapcsolatban. Ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament a monitorozási és véglehatási szabályait jobban tekintse át a frakciókat illetően, és jobb iránymutatást nyújtson a frakcióknak a, költségeket illetőket és a közbeszerzést illetően arra ösztönözzük az Európai Parlamentet, hogy a 2013-as javaslatot, ajánlást vegye figyelembe, és a, a családi pótlékokat a, alkalmazzák a legtöbb szempontból. A számbevőszék megvizsgálta az 5%-os csökkentés vagy végrehajtási szintet 2013-ra, a nemrégen nyilvánosságra hozott dokumentumban erre megtalálják az utalásokat. A tanácssal egyetértve csak 2019-re fogják csökkenteni a 281 állás helyett. Ezekből ha 162-t már csökkentettek, a többi az 2019-re marad. Ugyanakkor 219 új munkahelyet hoztak létre, és 58 munkahelyet kap csak más intézményektől, elsősorban az IT szolgáltatásokra. És egy a, a, a írnyelvű fordítóra a politikai frakciók számait nem vettük bele ebbe. Jó, rendelkezésükre állok kérdések. Vielen Dank, Köszönöm szépen, főtitkár úr, öné a szó. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Köszönöm szépen örülök annak, hogy 0,2% volt az um, anyagi hiba százalék, ez jó. 2016-ban számos pozitív fejlemény volt, a Mertens projektet lezártuk, sikeresen a költségvetésben, az Európai Történelem házát átadtuk, az épületet átadtuk, 4,2 millióval kevesebbe került, mint gondoltuk, az Árnó egy pillanat esetében és a plafon alatt maradtunk, ezen kívül érdeklődtek a tolmácsok hatékonysága iránt is. Itt is nőtt a produktivitás 20%-kal 2014 és 2016 között az új menedzsment kötelezettségvállalások által is, és az e mobilitás területén is nagy növekedés volt tapasztalható 2020-ig az Európai Parlament e, minden járművének legalább hibrid standarddal kell rendelkezniük, később ilyen pedig elektromosnak kell lenniük. Új szabályozás van a látogatói csoportok esetében is, a belső auditorok kívánalmára történt ez, megoldottuk ezt 2016-ban, és a végrehajtás során sem mutatkoztak um, problémák. Az Európa tapasztalat, a Europe Experience Berlinben, ez egy teszt fázis volt 2016-ban, 2017-ben, 230 ezer látogatóval büszkelkelhetett, és az elnökség arról döntött, hogy ezt kiterjeszti. Kisebb létesítmény lesz Kopenhágában, Ljubljanában, illetve Párizsban, Tallinnban és Helsinki-ben is. Ennyit szeretnék bevezetésül elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, hogy itt van Szaszolini úr, az illetékes alelnök, és Galvin úr is itt van, a belső ellenőrünk a parlament részéről. Mindannyiunk munkáját nagyra értékeljük. Szeszoli úr kíván -e szólni? Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtem. Avervi essere arrivato così di corsa. Tényleg nagyon siettem, futva érkeztem. Nos, hát a 2016-os év mentesítési eljárás, ez volt az első kérdésem. Ez egy nagyon fontos év volt, és azt hiszem, hogy igen nagy problémák is adódtak ebben az évben a párizsi támadások után, és ugye itt az egész biztonsági helyzet szenvedte meg mindezt. Mi is úgy éreztük, hogy a parlament biztonsági feltételei nem megfelelőek, és ezért itt is munkálatokat kellett végrehajtani. 2016 ilyen szempontból is érdekes év volt, úgyhogy ez egy nagyon pozitív költségvetési évnek mondható, és szerintem a közigazgatásunk, a parlament adminisztrációja jól állta a sarat. Az ötös fejezetben a 19-es és a 39% alatt maradtunk, tehát a 19% az 20% alatt maradt, magas volt az implementáció, amely 99,2%-ot tett ki, és ebből a szempontból figyelembe kell venni azt, hogy 53,5 milliót szántunk az épületek előfinanszírozására. Itt a luxemburgi KAD épületről van szó, amely nagyon pozitív volt, mert ezen keresztül meg tudtunk spórolni 13,8 millió euró kamatot. A biztonság, mint ahogyan már említettem, 2016-ban nagyon fontos kérdéssé vált. Láthattuk ugyanis azt, hogy a mi parlamentünk rendkívül sebezhető a terrorista támadások előtt, ezért 2016-ban 37 milliót allokáltunk a parlament biztonságának javítására. Itt a parlament épületeiről volt szó, központi épületekről, illetve a bölcsödéről, a Spinelli épület, a homlokzatok, főként az üveghomlokzatok védelme, hiszen ez nagyon nagy problémát jelenthet egy robbanás esetén. Ez tulajdonképpen nagyon nagy kockázat. Ezért az intézmények körül egy ilyen biztonsági sávot alakítottunk ki, az IPAX projektet is beindítottuk, amelynek az volt a célja, hogy a parlament a lehető legmodernebb beléptetési rendszerrel rendelkezzen. Sikerült arról is döntést hoznunk, hogy internalizáljuk a sofőrszolgálatot, amelyet ugye a parlamenti képviselők is alkalmaznak, mert voltak itt is incidensek. Ennek kapcsán a parlament tudta közvetlenül kiválasztani a sofőröket, ellenőrizni őket, és nem külső alvállalkozókkal végeztetjük ezt a feladatot. Az évek során aztán ezek az intézkedések még tovább kiegészültek, és a parlament terve alapján sikerült előrelépnünk. Sikerült egy új stratégiát kialakítanunk a látogatócsoportok számára is, hogy minél érdekesebb legyen a látogatás az információs irodákban, épp úgy, mint Brüsszelben és Strasbourgban. A parlamentárium mindenképpen nagyon pozitívnak értékelhető. 2016-ban Brüsszelben a parlamentárium volt a város második leginkább látogatott látványossága érdekessége a Grand Place után. Ugyanabban az évben reform, megreformáltuk a fizetési rendszert is, ezt a bűró adhok módon vitte véghez, tehát reformáltuk, megreformáltuk a szponzorizált csoportok jegyrendszerét. Ezt annak megfelelően tettük, hogy a számvevőszék is azt kérte tőlünk, hogy készpénzben ne legyen mozgás, és inkább csak banki átutalásokon keresztül lehessen ellentételezni ezeket az összegeket. Így nyomon követhetőbb az egész. Ezen kívül az épületpolitikánk területén nagyon nagy változásokat láthatunk. A CAD előfinanszírozása, arról már említettést tettem, ezen keresztül 13,8 millió eurót spóroltunk meg kamatokban, és így a nyugati és a keleti oldalon az építkezések 2018-ban és 2019-ben lesznek majd készen. Egy másik fontos kérdés volt, Brüsszelben volt egy nagyon nagy projekt, amely a Mertens épület nevet viseli. 2016-ban az épület első fázisa felépült, és a projekt gyakorlatilag 2018-ra lesz teljesen kész. Itt is van egyébként az igazgatóasszony. Egyébként az építkezéseken jártam többször is, nem is olyan régen, gyakorlatilag majdnem készen van ez az épület. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó benyomást gyakorolt ez ránk a Havel épületre Strasbourgban ugyanezt tudom elmondani. Ott is tényleg nagyon gyorsan haladnak a munkálatok 2016-tól kezdve, és 2017-ben már tehát nagyon rekordidő alatt meg is tudták nyitni. Egy másik fontos művelet a 2016-os év során a felújításokra vonatkozott, ugyanis most először ebben a jogalkotási ciklusban megváltozott radikálisan a épületfelújítási politikánk, és miután én foglalkozom az épületekkel, ezért nyomon követtem ezt a kérdést. 20 év után az Open Book szerződést megvalós, meg lecseréltük, gyakorlatilag olyan nagy szubvenciókat kapott, vagy szubvenciókat kapott ez a cég, hogy már nem is volt semmi kockázata gyakorlatilag. Strasbourgban is 2016 novemberében egy új fenntartó, épületfenntartóval kapott szerződést, Strasbourgban is és Brüsszelben is új éttermi szolgáltatók kaptak lehetőséget, hogy egy kicsit diverzifikáljuk az élelmezést is. Nagyon fontos prioritás számunkra az élelmiszer pazarlás ellenes megközelítés, hiszen erről egyébként a parlament maga is elfogadott már egy állásfoglalást, és ezért itt a házon belül is megpróbáltuk ezt érvényre juttatni a pályáztatási rendszerben, ezt feltételként jelöltük meg, tehát a fenntartható élelmezés, az állat jó lét, a vegetáriánus ételkínálat szerepeltek a feltételek között. Egy másik fontos kérdés volt a parlamenti asszisztencia tekintetében. Voltak olyan kollégák, akiknek akár több tíz helyi asszisztense is volt, de nem voltak akreditált asszisztenseik. Nos, ezt megváltoztattuk, mert most már az új szabályzat alapján az asszisztensekre kiadott összegeknek legalább 25%-a a brüsszeli akreditált asszisztensekre kell elkölteni. Ugyanígy a szolgáltatókkal is. Vannak olyan módosítások, amelyek a minimális és maximális bérezést is meghatározzák az asszisztensek számára, hogy ne igazán térjen el ez az átlag fizetéstől az adott tagállamban. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, kedves kollégák, kedves elnökasszony, a legfontosabb projektekről, befektetésekről, amelyek a 2016-os év költségvetésére vonatkoztak. Egyébként ezek közül nagyon sok nem csak egy évre vonatkozott, hanem gyakorlatilag több éves terv keretében valósultak meg, és pozitív hatásaik van, lesznek majd hosszú távon is. Természetesen még most is várjuk az implementációját ezeknek a projekteknek. A jövőben szeretnénk tovább javítani a hatékonyságot, a nyomon követhetőséget, az átláthatóságot, ezek a kulcs szavak, ezek azok az irányok, amelyeket, amelyeknek a mentén dolgoztuk ki az új költségvetésünket. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Es ist ja ganz eindrucksvoll. Manchmal hat man ja den Eindruck, wir wären in einer... Néha az a benyomásunk, hogy egy eh, építőipari vállalatnál eh, lennünk. A belső eh, auditor, Galvin úr is megkapja a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. a bizottság a tagjai. Szeretném megköszönni az alkalmat, hogy a 2017-es éves jelentésemet bemutassam. A belső ellenőr az intézményekhez egy éves jelentéset kell, hogy benyújtson. Ajánlásokat kell megfogalmazni, és hogy milyen lépéseket tettek ezekkel kapcsolatban. Ez, ezért a 2017-es belső ellenőrzési eh, audittal foglalkozik. A második fejezet a belső ellenőrnek a függetlenségére eh, eh, koncentrál, ezt EU e jogszabály biztosítja, és az IES-ben is benne van a hármas szakasz, a 2016-os audit munkát eh, bemutatja, eh, egy szisztematikus eh, globális kockázatelemzés alapján. Ennek a célja az, hogy az IAS a források elosztását a magas kockázatú <clears throat> területekre koncentrálja. Most pedig a 2016-os fiatalok feladatokkal foglalkozunk. Ez eh, a harmadik egy periódikus eh, ellenőrzésekben, az új FMS-szel eh, a pénzügyi irányítási rendszerben. A belső ellenőrzés a célkitűzésekkel és a módszerekkel foglalkozik, amelyet a külső konzultánsok folytattak több megjegyzést és ajánlást teszünk. Ezek biztosítják, hogy a főtitkárnak benyújtott javaslatok megalapozottak, és csökkentik a kockázatokat a döntéseknél. Ez a pozitív eredmény megkönnyíti a pozitív újraalakítását az FMS projektnek. A kommunikációs főigazgatóság a kommunikációs ágazatban is vizsgálta a az eredményeket, hogy mennyire hatákonyak voltak, megérte a befektetés, és hogy a keret szerkezetek, szerződések megfelelnek a keret rendelkezéseknek. A, az utóbbi három évben a kommunikációs főigazgatóságnak a helyzet javítására tett lépéseit is megvizsgálják nyolc cselekvési tervben állapodtunk meg, Eh, amely a szolgáltatásokra vonatkozó eh, keret eh, szerződéseket határozzák meg. Az audit vonalnak a dokumentáció, dokumentálását is biztosítjuk, és a monitorozásnak a biztosítására különböző intézkedéseket hoztuk a középtávú stratégiában több audit elvégzéséről van szó, és az IT infrastruktúrának is átfogó vizsgálatát elvégeztük a 2014-2016-os időpontra. Az adatközpont és a külső szakértők feladatait is megvizsgáltuk. Az ITEC főigazgatásságnál eh, a megfelelő regisztrálással foglalkoztunk, és a eh, szerződésekkel is. Az auditban eh, azt is megállapítottuk, hogy a hardware kapcsolatban a, licensz kezelésekkel és a szerződések átadásával kapcsolatban hármas cselekvési tervet fogalmaztunk meg. A, az új munkatársak szerződését illetően foglalkoztunk az alkalmazottak költségeivel is. Az auditot két különböző feladattal vizsgáltuk meg az állandó és a szerződéses munkatársakkal kapcsolatban megvizsgáltuk az egész szerződtetési folyamatos, folyamatot. egészen addig, hogy milyen végső döntést hoznak a szerződtetésekkel kapcsolatban. A személyzeti főigazgatóság szeretné észszerűsíteni a szerződtetéseket, de a az ellenőrzéseket szeretnék megerősíteni, és a szerződtetési javaslatoknak a megalapozottságát is erősíteni szeretnék. Az audit a különböző dokumentumok, személyi dokumentumoknak a biztonságáról is tett megjegyzéseket. A frakciókkal megállapodtak abban, hogy milyen költségeket fognak figyelembe venni. A felügyelete a külső konzultánsokkal kapcsolatban az egész főigazgatósággal megegyezésben a szabályokat is és a dokumentumokat is kiértékelte. Hogy ezen kívül foglalkoztunk az építési projektekkel, hogy ezek időben és minőségben történjenek meg bizonyos irányítási gyakorlatot, gyakorlatokat meg kell erősíteni, és az különböző összeférhetetlenségeket is meg kell oldani a külső konzultásokkal kapcsolatban, és a szolgálatok minőségét is vizsgálni kell harmonizálni kell a jelentést is a felsőbb vezetésnek. A különböző osztályok közötti auditnak a célja az volt, hogy megvizsgáljuk az éves cselekvési jelentéseknek a minőségét, és hogy összehasonlíthatóvá tegyük ezeket, és hogy központilag összehangoljuk őket. A, az információnak a megfelelése is fontos volt. Négy területre koncentráltunk. Először, hogy szükséges egy a tervezés és a jelentésnek az integrált kerete, keretére, és a parlamenti projekt portfólióra is stratégiát kell kialakítani. Kellenek kulcsfontosságú mutatók, és az ilyen keret a belső igazgatási jelentéseket is biztosítja. Ezen kívül a belső ellenőrzési keretet is meg kell erősíteni. Egy belső koordinátorra van szükség mindegyik főigazgatóság, és egységes jelentéseket kell biztosítani. Végül pedig parlament specifikus iránymutatásokat kell a megbízhatósági nyilatkozatokkal kapcsolatban megállapodni. Az IAS megközelítés alapján elnézést kérek, nagyon gyorsan beszéltem. Minden nyitott akciónak a, az esetében minden évben két nyomon követő auditot biztosítunk. 48 ilyen nyitott akció van, és a reziduális kockázatokat szeretnénk csökkenteni ezekkel kapcsolatban. A 21-ről 10-re csökkent ez a kockázat. És a legtöbb most már a mérsékelt kategóriába esik. Az információs tisztviselők, tisztségviselők például ebbe a kategóriába tartoznak. A következő auditban fognak megoldódni valószínűleg ezek a problémák saját minőségbiztosítási program is van, és az nemzetközi standardokat alkalmazzuk a belső auditokra is. Egy 50 évente legalább egyszer egy hiteles, vizsgál, hiteles auditor fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket. A 2011-es ilyen jelentés megtalálható a dokumentumokban. A kockázati és ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatban megmagyarázzuk, hogy hogyan működnek ezek a, az intézmények. Az ötös szekcióban elmagyarázzuk, hogy a 2016-os tevékenységek eh, hogyan feleltek meg a megbízható pénzügyi irányításnak. Elsősorban a kockázatkezelés és az ellenőrzés eh, területén. Végül pedig a belső auditor eh, bizonyítja, hogy ezek mind hiteles megállapítások, és szeretném megköszönni a főtitkárnak és a jelentéstevőnek ezt a mentesítést. És végül szeretném dicsérni az összes engedélyező osztálynak az együttműködést. Köszönjük ezt a rendkívül érdekfeszítő jelentést, most pedig eh, a jelentés készítője kapja meg a szót Vogan úr. Köszönöm szépen, először is elnézést kérek a hangom miatt. Oh no, serious, uh, that can be Uh, so I just wanted to say that at the start. Meg vagyok fázva nagyon, és emiatt ilyen a hangom. De azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm az auditornak ezt a kitűnő jelentést, mint, mint mindig, és köszönöm ezt az átfogó jelentést a, a költségvetésre felelős alelnöknek, illetve a főtitkárnak is természetesen köszönöm az előadását. Láthatjuk, hogy előrelépés volt, az alacsony hiba százalék is jó hír, de az is jó, hogy bizonyos elemekben is vannak már javulások, például a biztonság kérdésében, a környezetvédelmi kérdésekben, és például a sofőrszolgálat esetében is van javulás. Ezt mind örömmel fogadjuk. Ezen kívül megkaptuk a válaszokat a kérdéseinkre is a főtitkártól, és nagyon fontosak ezek a válaszok számunkra. Néhányat szeretnék gyorsan kiragadni. Először is a tolmácsok átlagos munkaideje hetenként. Itt is növekedtek az órák. Ezen kívül a Strasburgi parlamenti asszisztensi juttatások kérdése is felmerült, nem annyira örülnek a, e, e, itt a helyzetnek, ezen kívül a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása a menedzseri funkciókban, a különböző épületkérdések, a szakbizottságunk képviselői örömmel látták azt, hogy itt erőlépés volt, hiszen ezek fontos kérdések voltak az Európai Parlament, illetve vannak költségvetése szempontjából. A költség csökkentése a Strasburgi missziók tekintetében szerintem más kollégáknak lesznek még kérdéseik ezekkel kapcsolatban. A saját kérdéseimet szeretném gyorsan átfutni. Ezek főként a főtitkárhoz szólnak, de az alelnök, illetve az belső auditor is válaszolhat erre, hogy hogy érzik, hogy meg tudják válaszolni. Az első kérdés a missziókkal kapcsolatos, főként a, a gyakornokok missziója. A gyakornokok is kapnak a missziókra ők nem kapnak előleget a missziókra, ez nem igazán igazságos, hiszen ők a legalacsonyabban fizetettek itt, és nekik kell megelőlegezniük a missziók költségeit, ez nem túlságosan igazságos. Szerintem ezt is megvizsgálhatnánk, és olvasolhatnánk ezt a pontot. A képviselők utazásával kapcsolatban nem igazán örülnek a képviselők néha a jelenlegi utazási iroda szolgáltatásainak, az áraknak. Úgy tűnik, hogy az árak rendkívül magasak néha. Lehet, hogy ezt is meg lehetne vizsgálni. Ezen kívül nem mindig férnek hozzá a BCD szolgáltatásaihoz hétvégén, pedig lehet, hogy néha rövid távon kell változtatni a utazási terveken, tehát nem elég hétfőn ezeket intézni. Tehát jó lenne, hogyha új szerződést kötünk majd egy új ügynökséggel, jó lenne, hogyha megvizsgálhatnánk ezeket a kérdéseket, és kaphatnánk ezekkel kapcsolatban valamilyen fajta biztosítékot, hogy, hogy eh, megvizsgálják ezeket a kérdéseket. A következő kérdés a zaklatási ügyekhez kötődik. Arról döntöttünk, hogy lesz egy útiterv ezzel kapcsolatban, illetve lesznek fellépések is ezen úti tervvel kapcsolatban. A képviselők a nyugdíj alapja, lehet, hogy a főtitkár el tudja magyarázni nekünk azt, hogy miért hozták ezt létre néhány évvel ezelőtt, és akkoriban úgy gondolták, hogy deficit lesz majd az önkéntes nyugdíj alapban, és talán már el tudják mondani azt, hogy hogyan kívánják csökkenteni ezt a deficitet. A nemek közötti egyenlőség tekintetében az írásbeli válaszban olvashatunk a tele eh, munkáról, a távmunka által javul-e az idolgozók eh, munka, magánélet egyensúlya, vannak -e erre adatok. Még néhány kérdés elnök asszony. Az általános költségtérítés tudjuk, hogy van egy munkacsoport, amely ezzel foglalkozik. Azt várjuk, hogy majd 2018-ban ebben az évben egy jelentéssel állnak elő a főtitkár, talán el tudja mondani azt, hogy mi lesz ebben a jelentésben. Nagyon nehéz ez a téma, erről a témáról ebben a szabizottságban és más szabizottságban és évek óta beszélünk erről. Utolsó kérdésem pedig a kibertámadásokhoz kötődik, amely tavalyi végén történt. The, the uh, parliament itself was specific. Parlamentet vették célba ezen támadás során. Volt-e vizsgálat ezen támadások által? Tudjuk-e azt, hogy kitette ezt? és van-e eh, eh, terv arra, hogy az adatok visszaszerzését valahogy prioritássá tesszük. Nagyon fontos az, hogy legyen egy terv, hogy a fontos dolgokat lehessen újra helyreállítani, utána pedig kevésbé for, fontos dolgokat. Nagyon sok eh, kérdés volt még, de el kell mondjam, hogy örülök az lépésnek, ami eddig történt, és örülök azoknak a biztosítékoknak, amiket kaptunk a menedzsment részéről. Én azt javaslom a kollégáknak, hogy adjuk meg a mentesítést a parlament költségvetésére. Köszönöm. Főtitkár úr, tessék. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Menjünk sorba a kérdéseken. A költségtérítés megelőlegezése az utazás esetében a gyakornokok számára. Vannak először is a parlamenti gyakornokok, ők kapnak 70%-ig, a költség 70%-áig kapnak előleget. Tehát ez egy kialakult rendszer. Ami pedig a képviselők gyakornokait illeti, itt az egyes képviselővel van szerződéses viszonyunk, tehát másfajta gyakorlat van, de megvan a lehetőség a paying agenten eh, keresztül, hogy ezek a gyakornokok is kapjanak előleget. Képviselőnként másfajta az eljárás, ezt nem tudjuk központilag biztosítani, hiszen a szerződéses viszony az adott képviselő és az egyes gyakornok között áll fenn. Úgy gondoljuk, hogy itt is kellene előleget fizetni, hiszen pontosan a gyakornokok azok, akik nem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi eszközökkel, és eh, mindenképpen azt kellene garantálni, hogy ők is 70%-ban eh, megkapják előleként ezeket a költségeket. Második pont az utazási iroda kérdése. A múltban is, ahogy mondtam, van egy panasz jegyzék. Ez eh, ennek kapcsán kilenc panasz eh, jelentkezett az utazási világok kapcsolatban, a legtöbb inkább légitársaságokra vonatkozott. Minden esetre ez a szerződés utolsó éve, 2019. január 1-től egy másfajta szerződés lesz, és a feltételek között az áll, hogy erősebb legyen a szolgáltatás a parlamenten szemben, a, fő, a képviselőkkel szemben, hogy melyek ezek a szolgáltatások, ezek nem, ezeket nem tudom most elmondani, mert most zajlik a pályáztatás. Harmadik kérdés, zaklatások. Egy úti tervet említett. Az elmúlt elnökségi ülésen januárban ezt az úti tervet átadtam, az elnökség szinte minden elnökségi ülésen foglalkozott ezzel a kérdéssel, és abból indulok ki, hogy a következő elnökségi ülésen is napirendre kerül majd ez, és hamarosan döntést tudunk hozni az elnökségben. Hogy milyen döntéseket fogunk majd hozni, ezt nehéz megmondani, de az az állásorolás, amit az Európai Parlament elfogadott, az egy nagyon fontos uh, iránytű számunkra. Ehhez tartozik még az is, hogy a titkársági támogatást ebben az esetben szeretnénk erősíteni. A válaszaimban kaptak egy számszerűsített összegzést is a zaklatási ügyekről, a parlamenti asszisztensek esetében nem volt túlságosan sok ilyen e, eset, tíz alatti volt, és azok a döntések, amelyeket az elnök kapott meg három esetben, mutatták azt, hogy tényleg egy, egy képviselő esetben volt valódi zaklatás, minden esetben pszichológiai zaklatás volt, nem pedig szexuális zaklatás volt. Tehát szeretném, hogyha látnánk a kérdés dimenzióját, ez is nagyon fontos. A nyugdíj alapkérdése, ez a nyugdíj alap akkor jött létre, amikor még nem volt közös nyugdíj alap. Ez a képviselőkre vonatkozó szabályzattal jött létre. Nagyon különböző volt itt a kialakítása ennek tagállamonként az európai parlamenti képviselők számára. Két esetben Franciaország és Olaszország esetében nem volt nemzeti nyugdíj alap, tehát itt a parlament egy költségvetési sorról ezt magára vállalta, és akkoriban a parlament arról döntött, hogy ezt az önkéntes nyugdíjas alapot létrehozza, főként így megadván a lehetőséget a képviselők számára, akik nem voltak megfelelően biztosítva, hogy egy plusz nyugdíjat tudjanak így kiépíteni maguknak. Az elnökség már 2009-ben foglalkozott a nyugdíj alap pénzügyi helyzetével. Azért tudom ezt ennyire jól, mert ez volt az első elnökségi ülésem parlamenti főtitkárként, és ez volt az első téma, amit megkaptam, és akkoriban az az öröm ért, hogy az elnökségnek módosításokat javasolhattam, ezt jóval is hagyta az elnökség. Például 60-ról 63-ra növeltük a nyugdíjkorhatárt, és 63 év van a képviselőkre vonatkozó szabályzatban is és számos intézkedést hoztunk létre, amelyen az alap likviditását meghosszabbítottuk. Elmondhatom önöknek azt, hogy akkoriban a jogi szolgálat nagy kételyekkel rendelkezett ezen döntés értelmében. Számos panasz érkezett ezen döntéssel szemben az adott képviselők részéről, viszont minden panaszt az Európai Bíróság elutasított, és az Európai Parlament javára ítélt. Mindezek ellenére vannak, illetve voltak módosító módosítások, amelyek nagy kockázatokkal jártak a megszerzett jogok, illetve a legitim elvárások tekintetében, tehát hogy mikor lehet abból kiindulni, hogy valaki alapozta az ilyenfajta kifizetésekre, pontosan a nyugdíjkorhatárkor, mik a megszerzett jogok, amelyeket nem lehet már megkérdőjelezni. Az alap 2009 óta már nem nyitott új tagok előtt, tehát itt csak igényeket fizetnek ki, olyanokat, amelyeket 2009 előtt szereztek meg, új igények már nem építhetőek ki ebben az alapban. Mégis eh, foglalkoznia kell már az elnökségnek még egyszer ezzel a kérdéssel, foglalkozni kell azzal, hogy milyen fajta módosításokra van szükség azon jogi változtatások ellenére, amelyek itt megtörténtek. Tehát milyen módosításokra van szükség annak érdekében, hogy az adófizetők nehezedő nyomást itt csökkentsük. Az elnökség mindenképpen foglalkozni kell majd ezzel, ezzel foglalkozni is fogunk az elnökség ülésen, és megfelelő döntésekre van majd szükség. Lehet, hogy az lesz majd a döntés, hogy az aktuálisan megállapított deficitet nem tudjuk kiegyenlíteni, de ezt mégiscsak valahogy ki lehet gazdálkodni azt, hogy a deficitet egy kicsit korlátok közé szorítsuk. Ötödik kérdés a távmunkára vonatkozott. A néha-néha történő távmunkát engedélyeztük, ezt a tapasztalatot most értékelni fogjuk, nagyon különbözőek a gyakorlatok a távmunkára vonatkozólag a különböző főigazgatóságokon. A fordítók esetében már régóta magas a távmunka aránya, valaki 70%-ban otthonról dolgozik, amely talán túlságosan magas, míg más táv, más főigazgatóságokban egyáltalán nem lehetséges ez. Tehát egy kicsit egységesíteni kell a gyakorlatot, és nem csak, hogy alkalmankénti távmunka lesz, hanem lesz ez egy rendszerszerű ajánlat a különböző szolgálatoknál, de ez természetesen a szolgálatok munkaigényeihez kell majd, hogy igazodjon. Jelenleg a személyzeti főigazgatóságban foglalkoznak ezzel, és az alkalmankénti távmunka tapasztalatai elemzik. Az általános költségtérítés kérdése. A dokumentumokban láthatják, hogy az elnökségben megfelelve az elnök igényeinek egy javaslatot tettem az általános költségtérítésre. Itt számos elem megjelent, amiről itt is beszéltünk már, például a pozitív listák, negatív listák előkészítése, egy külön számla előírása. Az elnökség arról döntött, hogy ennek alapján egy munkacsoportot fog létrehozni, amely elnöki tagokból áll. Ők intenzíven tárgyaltak erről a kérdésről, és szerintem közel állnak már ahhoz, hogy lezárják a munkát, tehát én biztonsággal abból indulok ki, hogy tavasszal, vagy akár még nagyon is a tavasz kezdetén az elnökség az adott javaslatokkal foglalkozni kell az általános költségtérítési reformok tekintetében. Az elnökségi véleményformálás még nem zárult le, tehát még folynak a viták ezzel kapcsolatban. A kibertámadások, abból kell kiindulnunk, hogy specifikus dolgok vannak ez idáig. Nem ért bennünket nagyobb kár, mert befektettünk a kiberbiztonságba, és rendszeresen, ami egyébként nagyon nagy terhet jelent egyébként, valós időben megvizsgáljuk eh, a biztonsági eh, lyukakat, ezeket megoldjuk. Vannak olyan szervezetek, amelyek kicsit eh, sokáig vártak arra, hogy betömjék ezeket a biztonsági réseket, és ilyenkor magasak, nagyok a károk. A strukturális intézkedéseket is tettünk. Van egy kiberbiztonsági tisztviselő saját igazgatósággal, most éppen eh, munkaerőt vesznek fel, felismertük azt, hogy eh, rendszerszerű problémáról van szó, ez nem fog csökkenni, hanem inkább még erősebb lesz ez a probléma, és eh, eléggé nagy kockázatot jelent ez a parlament, illetve a képviselők számára. A menedzsmenti szintű nemi esélyegyenlőség, a dokumentumban azt is láthatják, hogy jó előrelépéseket tettünk a részlegvezetők tekintetében a női részlegvezetők aránya 21%-ról 36%-ra nőtt, tehát megduplázódott ez szinte. De meg lehet állapítani azt, hogy az adatok a főigazgatóságok között eléggé különbözőek. Vannak olyan főigazgatóságok, ahol, hogy úgy mondjam, eredetileg inkább férfiak voltak, de az elmúlt években drámai előlépések történtek, például a jogi szolgálatnál egy férfi szervezet volt szinte, az inló és inkább egy férfi főigazgatóság volt, bizonyos okokból, amiket én nem tudok megmondani, a DJ Expo is férfi főigazgatóság volt, ezek most nagy örülépéseket tettek, és időközben már egy elfogadható szintre értek, de még mindig van négy olyan főigazgatóság van, amelyek az önök dokumentumában is fel vannak tüntetve, ahol 30% alatt van a nők aránya a vezető funkcióban, arról döntöttem, hogy a jövőbeli kiírásoknál három javaslatot kell tenni, és mindkét nemnek képviseltetve kell lennie ebben, tehát nem csak nők vagy férfiak, hanem vegyesen, és hogyha nincsen vegyes javaslat, akkor fenntartom magamnak a jogot, hogy kívülre is kibővítsem a kiírást, mert azt jelenti, hogy nem elegendőek a jelöltek. Minden főigazgatóságnál megkérdeztem a specifikus adatokat erre vonatkozólag, és 2019-ig az a cél az elnökség részéről, hogy az adat számokat elérjük, tehát mindenhol 30%-os részlegvezetői, női részlegvezetői arányt kell elérni. Az igazgató nők esetében nagy előrelépést tettünk, itt 31% volt a cél, tehát az adatok viszonylag jól alakulnak, de itt kicsit gyengébbek az eredmények, mint a részlegvezetőknél. Ahol mindenképpen visszalépés van, ez a főigazgató nők esete, eddig négy főigazgató nő volt, most már csak kettő van. Ez olyan döntés, amely politikai döntés, politikai tisztségek ezek, amelyeket az elnökség javasol, de itt is visszalépés van, amely szerintem nem elfogadható. Évek óta tettünk intézkedéseket arra, hogy a nőket arra ösztönözzük, hogy jelentkezzenek külön ö, oktatásban részesültek, a rugalmassági, rugalmas időbeosztás is fontos eleme annak, hogy a nők menedzsment funkciókat vállaljanak magukra, de akár a férfiak esetében is, hogyha gyerekeket kell nevelniük. Tehát igazából jó irányba haladunk, de a top management szintjén, tehát a főigazgatók szintjén nincs még megfelelő eredmény. Köszönöm szépen, most pedig szeretném megadni a szót a kollégáknak. Azt kérném, hogy két percet szóljanak az elnyékjelentéstők, mindenki más egy percet, heten kérnek szót, Schmidt asszony két percre. Köszönöm szépen, két perc nagyon rövid. Először is köszönöm szépen ezt a hosszú kérdői megválaszolását. Kár, hogy ez későn érkezett el. Valószínűleg úgy gondolta, hogy számokkal majd jól elintéz bennünket, ez nem sikerült. Kíváncsi vagyunk arra, hogy egy egy portugál fordító miért kap 440 eurót, még szabadúszóként csak 220-at kap. Vannak ilyen kérdések. A catering esetében is vannak új szereplők, ki ellenőrzi az elégedettséget. Szerintem eléggé alacsony az elégedettség. Tudom, hogy nagyon sok képviselő is nagyon más szolgáltatást alkalmaz most, mert az ár és a színvonal nem áll arányban mi a helyzet az autókkal, rátérünk az elektromos autókra, mennyibe kerül ez, más, mint e-mobilitás elképzelhető-e. Én mindig naív voltam abban a tekintetben, hogy a, úgy gondoltam, hogy a tisztviselők azért vannak itt, hogy képviselőket vannak a tisztviselők, viszont néha más a tapasztalatom, ez az app portál ez a képviselői portál, ez nagyon jó. A, az utazási költség, az ellenőrzés, úgy érzem, hogy ellenünk szól, mindig úgy érzem, hogy úgy kezelem, mint hogyha csalnék, pedig mindent helyesen eh, teszek. úgy gondolom, hogy nagyon fontos uh, a mobilitás, de elértem a két percet, és még lenne egyébként további kérdésem. Ali úr, két perc. Thank you, Madam Chair, Mr. Solly. Köszönöm szépen, kedves Gálvin úr, kedves Velle úr. A pénzügyi szempontból az Európai Parlament 2016-os uh, költségvetésében, az ötös fejezetben járunk. 99,2%-a az eredeti költségvetésnek nagyon jó, tehát ennyit tudtunk megfelelően elkölteni, ez egy nagyon jó eredmény. Ugyanakkor milyen eredményeket tudunk felmutatni? Nagyon örülök az írásos válasznak, amelyet a KONT szakbizottság kérdéseire adtak, és köszönjük eh, a felszólalóknak is, akik ismertették eh, az adott év eh, parlamenti tevékenységeit. Ettől függetlenül azért néhány kérdésem még lenne. Nem olyan régen a teljesítmény alapú a költségvetést vezettük be a parlamentben is, és indikátorok révén dolgozunk minden egyes DG-ben. Szeretném látni, hogy ennek milyen hatása van hogyan sikerült a struktúrákat, illetve a hatékonyságot javítani. Másodszorban pedig a parlamenti épületek Brüsszelben nem úgy lettek kitalálva, hogy figyelembe vegyék a strukturális integritást, és gyakorlatilag akkor nem is, amikor ezeket építették, akkor ez a koncepció nem is létezett. Itt konkrétan a biztonsági kérdésekről beszélek. Sassoli úr már erről beszámolt, és azt gondolom, hogy itt a megfelelő intézkedések megtörténtek, jelenleg legalábbis amennyire lehetett, de azért szerintem a jövőben is oda kell figyelni erre a témára. Az Európai Parlament segíti a, az előcsatlakozási országok parlamentjeit, és milyen információkat kap ezektől az országoktól annak megítélésére, hogy mennyire hatékonyak ezek a program, programok. Aztán a tagállami információs hivatalokra hívnám fel a figyelmet, ahol egészen különböző költségek mutatkoznak a építkezések vagy épületek és a biztonsági kiadások terén is. És végül az IT területén egyértelmű az, hogy nagyon sok incidens történt, állandóan növeljük a védelmet hogy lehetne csökkenteni az esetleges politikai természetű e-maileket, amelyek kimennek a parlamentből, és ezekhez a támadásokhoz vezetnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a bevezetőket. Mivel kevés az idő, két témám lenne. Az első az önkéntes nyugdíj alap, hiszen az Európai Parlament tavalyi állásfoglalásában a mentesítéssel kapcsolatban megkérdeztük a főtitkárt arról, hogy legyen egy akcióterv, egy cselekvési terv az elnökség számára. És most azt hallom, hogy ez majd meg fog valósulni, de jó lenne tudni azt, hogy milyen fajta intézkedéseket fognak majd itt javasolni, és jó lenne, hogyan, hogy tudni ezt, hogyan fog ez működni, hiszen korábban az úgy volt, hogy valamit fizettek ebbe a képviselők, mennyire kell ezt fizetniük, milyen garanciák vannak itt, hogy működik ez a rendszer igazából. A második pont, amiről szeretnék beszélni, nem tudom, hogy van-e még erre időm. A staff committee beszéltem részletesen, a DJ Safe, a DJ Ipo, de a főtitkárság esetében is úgy érzik, hogy egyre kevésbé beszélnek a staff committee főként konzultáció formájában. Ez nagy sulodáshoz vezet a munkatársak és a menedzsment között. Erre nem lesz szükség, hogyha komolyan veszik a staff committee akkor nagyon sok mindent meg lehetne előzni, sok kellemetlenséget. Mi miatt van az? Egyébként látjuk azt, hogy nincsen néha konzultáció, még akkor is a korábban ez jól ment, van -e itt egyfajta politika elmögött, és hogy hogyan lehetne, hogyan lehetne ezt megvál, megváltoztatni. Kollégi Jávor, for zwei Minuten. Jávor két percre. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy három kérdésre szeretnék most fókuszálni, de azért vannak kérdéseink, módosításaim jó néhány ter- más területtel kapcsolatban is. Az első kérdésem a GEA-re vonatkozik. Ez a 116-os kérdéshez vezet el, ahol azt kérdezzük, hogy milyen szabályokat várhatunk a parlamenttől, illetve a bürótól a GEA uh, ellenőrzésével kapcsolatban. Ugye ezek uh, a kérdések még folyamatban vannak, úgyhogy uh, nem gondolom, hogy ez önmagában egy kielégítő válasz lett volna. Úgyhogy itt szeretnék inzisztálni, vannak-e arra vonatkozó garanciák, hogy a plenáris ülésen a szavazás eredménye, amely egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy ezt végül is be fogják majd tartani. Második kérdésem az átláthatóságra vonatkozik. Az elmúlt mentesítési eljárás során javult a jelenlegi magatartási kódex a tagok számára, például a lobbying tevékenységgel kapcsolatban, és így tovább. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy pontosan mi az, ahol javulás tapasztalható, és milyen tervezetek láttak napvilágot azóta, hogy, az utó, hogy utoljára mentesítési eljárásban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A parlament 2014 óta azt kéri, hogy a legyen egy olyan rendszer, ahol a parlamenti képviselők meg tudják jelentetni az érdekeltségeiket, van-e valamiféle előrelépés ezen a területen. A harmadik kérdésem az pedig az aklatási ügyekre, illetve a közérdekű bejelentésekre vonatkozik. Vannak-e független szakértők a tanácsadó testületekben, és hogyan tudjuk védeni azokat, akik zaklatás áldozatai lettek, vagy akik közérdekű bejelentők? Kollégi Cella, eine Minute, weil... Zeller kolléga, egy perc, mert nem árnyék jelentéstevő. Igen, rövid leszek. 2016-ban elkezdték internalizálni a sofőr szolgálatot. Van-e már egy költségfelmérés, hogy mennyire hatékony ez, hogyha látom azt, hogy hány autó vonul Strasbourg azért vannak kérdéseim. A tolmácsszolgálatnál kérdés az, hogy milyen nyelveket használnak tényleg az üléseken. Azt is láthatjuk, hogy a delegációk esetében már nem kapunk szolgáltatást, Azt kérik, hogy a spanyol nyelvű országban utazó képviselők beszéljenek spanyolul, francia vagy angol nyelvű területe ugyanez. Nem tudom, hogyha esetleg a Szovjetunióba kell mennünk, akkor oroszul kell tudnunk. Szerintem itt mindenképpen fenntartatóvá kell tenni a tolmácsszolgáltatási eh, ajánlatokat. Egy másodperccel túlléptem az időmet. Igazi világklassz is mondja az elnök Stász kolléga. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több kérdésem lenne, de csak kettőt fogok feltenni. Az akreditált eh, asszisztensekről ismerik ezt a problémát. Azok, akik tíz éve akreditált asszisztensek itt, eh, és az európai rendszerből kaphatnak nyugdíjjogosultságot. 2009-es választások miatt előfordult az, hogy lesznek olyanok, akik, akik nem tudnak majd felépíteni ilyenfajta jogot, ezért fontos az, hogy mikor lesznek 2019-ben a választások. A második dolog az önkéntes nyugdíj alap. Ez nem egy váratlan dolog, ez már legalább 20 éve húzódik ez az ügy. A jelenlegi deficit 95-ben eh, 9 millió volt a deficit, én már többször voltam a költségvetés jelentéstevője a mentesítés kapcsán, 42 eh, millió volt 2005-ben a deficit, 2007-es mentesítéskor 90 millió volt a deficit, most eh, már ezt jóval túlléptük. Főtitkár úr, azon képviselők számára, akik korábban, eh, régebben, később érkeztek, mint itt fel tudná azt válaszolni, mi történt, milyen hibák voltak, és meg tudná azt mondani, hogy hogyan lehetne itt megoldást találni. Elnézést, elnök azt, hogy tovább beszéltem, mint kellett volna. Ayala Sender. Köszönöm szépen. A, mm, közlekedési szakbizottságban voltam, ott egy hosszú csomagról vitáztunk. Stász úrhoz kapcsolódva az asszisztensek kérdésére szeretnék rákérdezni, és a főtitkártól azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk mikor lehet ezt a problémát végre megoldani, lehetőleg a mai naptól kezdve. Végre a mandátum végére szeretnénk ezeket a prioritást képező kérdéseket lezárni hogyan lehetne ezt a témát megközelíteni és végre megoldani, mert ez egy igazságossági kérdés. Hogyha nem tudunk segíteni a saját asszisztenseinknek, akkor kinek fogunk tudni segíteni a külső világban? Van egy másik kérdésem is. Persze érkeznek hozzánk mindenféle kommentárok az épületekkel kapcsolatban például. Ugye itt voltak a Louis Weiss épületben, és itt is nagyon nagy épületgépészeti problémák. Hogy néz ki a helyzet most jelenleg? Hogyan tudjuk az információkat megfelelőképpen köröztetni? Egy percben ne haragudjon. Mert nem szeretnénk, hogyha ismét a fejünkre esne a plafon, mondjuk pont a választási kampány közepén. Én is egy percre szót kértem. Először is az általános költségtérítés kapcsán szeretném elmondani azt, hogy az ellenőrzéseket én óriási beavatkozásnak tartom a képviselők függetlenségébe. Mindannyiunknak van tapasztalata a parlament igazgatásával, hogy állandóan igazolnunk kell azt, hogy miért ezt tettük, és miért nem ezt, miért így döntöttük, és nem így. Én ezt nem tartom összeegyeztethetőnek a munkánkkal. Pontosan ezért Németországban ez tényleg egy általány, és így van elismerve, és eh, nehéz eh, az, hogy európai szinten teljesen más eh, rendszerrel dolgozunk. Szeretném elmondani azt önnek, főtitkár úr, hogy a nyugdíj alapnak csak egyetlen egy tagja van itt, de az, hogy nem tudunk dönteni a parlament többségével szemben, azt szeretnénk, hogy azok a költségek, amelyek az önkéntes nyúri alapba fakadnak, itt legyenek további intézkedések, ön ilyen szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Általánosságban az általános költség terítésről, és Jávor úr is említette ezt. A következőt tudom elmondani. A probléma az az, hogy a tagállamokban nagyon különböző a, az eljárás, és így európai szinten nagyon különböző az elvárása a képviselőknek is. Tehát mindenki a saját otthoni tapasztalatából indul ki, viszont annyira különbözőek a szabályok, hogy ezeket nem lehet egyesíteni, és ezek állandóan változnak, voltak már fontos változások, például Franciaországban, ez a parlamenti vita alapját is megváltoztatta. A nyugdíjalappal kapcsolatban már mondtam dolgokat, 2009-ben intézkedéseket tettünk, és itt a jogi szolgálat ezekről azt mondta, hogy nagyon nehéz terepre bocsatkozunk ezáltal, viszont kész vagyok arra, hogy javaslatot tegyek még egyszer, hogy tovább menjünk, de ez óriási jogi bizonytalansághoz kötődik. A parlament hozta létre ezt a nyugdíj alapot, alapot. ez független, és 1990 óta létezik ez, tehát majdnem 30 éve, és a késői korrektúrák nagy jogi bizonytalanságot vonnak maguk után, és bizonyára az Európai Bíróság elé fog ez még kerülni. Mégis úgy vélem, hogy jó az, hogyha itt változtatásokat eszközölünk, és ezért az elnökség támogatásával, javaslattal fogok élni, és mert az elnökség eldöntheti, hogy mennyire készek ebbe az irányba haladni. Ayala asszony a tíz éves szerződést illeti a parlamenti asszisztensek kapcsán megkérdezte azt is, hogy milyen fajta adatok vannak, a definitív adat, időpontját a parlamenti választásnak nem ismerjük még, de úgy tűnik, hogy május 23-26 között kerülhetne erre sor, az elnökök értekezlete is ezt javasolta. Ez megfelel a tanács többségének is, kivéve a bolgár elnökségnek viszont így a tíz éves problémáját a akreditált asszisztensoknak nem tudjuk megoldani. Tehát továbbra is az lenne a helyzet, hogy néhány hét vagy hónap hiányozni fog nekik. A gond az az, hogy a jogi alap egy európai jogszabály, amit mi egyelőre nem tudunk megváltoztatni, és ezért számunkra a korrektúra lehetősége nagyon korlátozott, bár tudom, hogy eh, a DJ Finance, illetve a DJ Pers azt vizsgálja, hogy tudnak -e esetleg valamit tenni annak érdekében, hogy egy hónapon nem újjon valakinek a nyugdíjjogosultsága, de a jogi alap az nem egy olyan jogi alap, amelyet mi tudnánk egyszerűen módosítani az elnökség részéről. mint a tanács és a parlament közötti jogszabáról van szó, és ez egy kicsit tovább eh, mutat a mi illetékességi körünkön felmerült a kérdés a Paul-Henri Spack épületével kapcsolatban, és itt számos opciót kellett megvizsgálnom az elnökség kérésére, egy teljesen új épületet, egy átfogó szanálást energiai szempontból is, de egy normális továbbvitelét a karbantartási munkáknak, és megvizsgáltuk ezt költség szempontból is, és tavasszal képesek leszünk majd arra, hogy ezeket az alternatívákat felvázoljuk, és az elnökség majd akkor fog dönteni erről, hogy hogyan kell majd ezzel a témával a továbbiakban foglalkozni. Bart Stas kérdezett még a 2019-es választási időpontról, erről már beszéltem megpróbáljuk megtalálni a megoldást, amennyiben van itt játéktér számunkra, nyugdíj alap, erről már beszéltem. Ahogy mondtam, a mozgástér korlátozott, mégis fel kell ezt térképezni, de mindenképpen lesz jogi bizonytalanság, és emiatt lesznek jogi eljárások is de az utóbbi alkalommal is megnyertük ezeket a pereket a képviselők perével szemben, és ez is az igazság része. Celler úr azt kérdezte, hogy mi a helyzet a sofőrszolgálat költségével. Valóban a sofőrszolgálatot internalizáltuk teljes mértékben. Azt becsültük kezdetekben, hogy 3-3 egész valamennyi millió között lesz a plusz a költség. Úgy tűnik, hogy ez a költség csökkenni fog, hiszen a előzetes befektetések nem voltak állandó jellegűek, de úgy tűnik, hogy a költség becslés az majd valóban helyes volt. A tolmácsokra vonatkozó kérdés, itt a utak esetében nincsen változtatás, már évek óta ugyanaz a szabályozás, vagyis az, hogyha a delegációk a delegációs utakra szánt heteken utaznak, akkor öt tolmácsot lehet biztosítani, tehát viszonylag nagyvonalú ez. Sok delegáció általában kisebb. Hogyha a normális parlamenti heteken utaznak, mondjuk egy plenáris héten, vagy bizottsági héten, akkor főként a plenáris vagy a szakbizottság kapja a tolmácsokat, és csak egy nyelv lesz a delegációs úton, és emiatt valóban a delegációt ennek alapján kell megszervezni. Nem halljuk sajnos Celler úr kérdését. Jávor úr kérdését majd Szeszoli alelnök úr fogja megválaszolni, de Jong úr a nyugdíj alap cselekvési tervéről kérdezett. Ahogy mondtam, itt majd lesz javaslat, egyeztetve az elnökkel, a személyzeti bizottsággal, a staff committee történő párbeszéd. Nincsen kevesebb párbeszéd, mint korábban, de új a staff committee, eh, lehet, hogy másképp állnak ők ehhez hozzá. A tolmácsok kérdése. A staff committee-vel hétszer találkoztam a nyár óta az ügyekben, tehát szinte két hetente, november óta intenzíven beszéltünk a mobilitás kérdéséről, a DJ Pers vezetőjével. A mobilitás kérdéséről szinte minden héten beszéltünk, konzultációt kellett tartani a szabályzat értelmében, a biztonság kérdésével is beszéltünk az illetékes szabizottsággal, tehát intenzíven tárgyalunk a staff committee viszont az is igaz, hogy a konzultáció nem azt jelenti, hogy a staff committee majd a végén dönt, őt csak megkérdezzük, gyakran konzultálunk velük, felvesszük a jó ötleteiket, de mindig is az illetékes testületek döntenek a végén, és általában ez az elnökség. És pontosan ez, ami a legutóbbi elnökség ülésen is történt, a mobilitással kapcsolatban új döntések születtek, annak érdekében, hogy jobb legyen a szabályozás a biztonsági ö, emberek számára, a műszakok szempontjából, és az elnökség itt az illetékesek körének megfelelően járt el. Ali úr feltette a kérdést az indikátorrendszer szempontjából, például azt, hogy miért is vezetünk be ilyenfajta indikátorokat, minden főigazgatóság, és ez benne van a dokumentumokban is, egy kulcsindikátorral rendelkezik, amit a főigazgatónak átadnak. Ez egy nem adminisztratív eljárás, hanem csak olyan kérdéseket kérdezünk meg, amelyekről azt várjuk, hogy ezáltal javítani lehet vagy a hatékonyság, vagy pedig a szolgáltatás területén például. Néhány évvel ezelőtt bevezettük a fordítók számára azt, hogy fordítóként naponta 8 oldalt kell lefordítani, tehát egy 100 helyet tudtunk így felszabadítani. A tolmácsok esetében 13 órát kell átlagban eltölteniük, ehhez is ahhoz vezetett, hogy 20%-os hatékonyságot tudtunk elérni, tehát ennyivel növekedett a, a produktivitás, tehát nem csak adminisztratív gyakorlatról van szó, hanem olyan indikátorokat kérünk, amelyel vagy pedig a szolgáltatást lehet jobban javítani, vagy pedig a hatékonyságot, illetve a költségstruktúrát itt a parlamentben javítani lehet. Jávor úr megkérdezte, hogy mi a helyzet az épületek strukturális integritásával. Ezt a kérdést már részben megválaszoltam utalván az ASP épületre. A különböző költségek a külső irodák esetében, főként az épületek költségei, teljes mértékben függünk a különböző piaci helyzetektől, egy párizsi épület eh, ezerszer drágább, mint Ljubljanában, Szlovéniában, és sajnálatos módon a piacok is eh, ellenünk dolgoznak. Schmidt asszonynak számos kérdése volt. Ha jól jegyeztem ezeket fel, először is eh, a bútorok, kérdése, milyen fajta bútorokat kapnak a képviselők, erre törekszünk itt javítani. Már itt a szakbizottságban is elmondtuk, van egy kérdés, hogy miért nem történt ez meg korábban, de aztán felmerül egy kérdés, hogy miért dobjuk ki a pénzt új irodai bútorra. Nos, a politikai politika területéről is különböző jelzéseket kapunk. Mi persze tudjuk, hogy szükség van a modernizálásra, és az elnökség decemberben arról döntött, hogy a képviselői irodákat modernizálni fogjuk. Minden szinten lesz egy kis konyha, lesz egy kis látogatói hely is, ahol a látogatókat lehet majd fogadni, ezen kívül a mosdó kérdésével is foglalkozni fogunk, tehát a jogalkotási ciklus elején meg akarjuk majd oldani ezeket a kérdéseket, és az elnökség erről döntött. Az úgynevezett friendship csoportok. Itt az elnökségnek van egy javaslata a friendship csoportokra vonatkozólag. A, szakbiz- az, a FED szakbizottság, illetve a delegációvezető értekezlete részéről van egy javaslat. Most várunk a delegációvezetők értekezletének elnökére, itt van egyébként a teremben, illetve az AFET elnökére várunk még, hiszen bizonyos kérdéseket még tisztázni kell, például a parlamenti delegációk, illetve a friendship groups közötti érdekellentét. Itt teljes a friendship groupok nincsenek szabályozva, de néha teljesen más üzenettel lépnek fel bizonyos országokban. Itt nincsen semmilyen fajta szabály, ami erre vonatkozna, ezért az a FED szakbizottság elnökét, illetve a delegációvezetők értekezlenek elnökét kértük meg arra, hogy legalább egy általános eh, keretrendszert hozzanak létre itt. A képviselői portál megítélése különböző, de az adatokból kisejlik az, hogy egyre több eh, képviselő használja ezt a portált önkéntes ennek a használata, továbbra is lehet papíron mindent benyújtani, de 2014-ben kb. 100 felhasználója volt a képviselők részéről, később már 200, most pedig már 420, vagyis mégis egy növekvő tendenciát lehet látni ennél a portálnál, és hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor láthatjuk azt, hogy esetlegesen szinte minden képviselő majd él a lehetőséggel, hogy az elszámolását és más kérdéseit így intézze. Már beszéltem a butorokról, a sofőrszolgálat teljes mértékben működik, és az a visszajelzés, amit kaptunk a képviselőktől, az összességében pozitív. Nagyon kevés panasz érkezett az új szolgálattal kapcsolatban. Persze volt egy kis idő, míg hozzászoktak ehhez volt, aki új volt és nem ismerte Strasbourgot annyira, de összességében a visszajelzés, amit kaptunk, az az, hogy ez az elvárásokat teljesítette, sőt, még túl is teljesítette, bár voltak olyan képviselők, akik kritizálták ezt a váltást, de igazából eddig még igazi panaszt nem kaptunk. A catering kérdése. Itt két értékelés volt, nem támogatjuk, nem szubvencionáljuk a cateringet. Ezen kívül a fő épületekben több öm, ajánlattal élünk, kis éttermekkel. Szerintem ezeket jól fogadták, legalábbis soha sincs ülőhely ezekben, ami mutatja azt, hogyha valaki spontán oda megy, akkor általában nincsen már ülőhely, foglalni kell, ami azt mutatja számomra, hogy mégiscsak elegendő felhasználója van ezeknek az éttermeknek. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne ez jobb, főként a kantin esetében állandó párbeszédben állunk a DJ Inlóval, illetve az üzemeltetővel, hogy javítsuk továbbra is a szolgáltatást. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, két gondolat. Az egyik a vendéglátásra gond, vonatkozik, tehát az éttermekre, amire a kolléga is utalt. Itt a minőség tényleg nagyon fontos, ezt mindig meg kell figyelnünk. Fontos, hogy az éttermeink megfeleljenek bizonyos kritériumoknak, és a szabályokat be kell tartani a hatékonysággal, a minőséggel kapcsolatban, épp úgy, mint az általános feltételekkel kapcsolatban a szolgáltatások terén. Mi írtuk ezeket a szabályokat, természetesen a szabályokat be kell tartani. Van egy külső auditunk is, a parlamenttől külső, és természetesen amikor jelzések érkeznek, az nagyon, nagyon is jó, úgyhogy várjuk is az ilyen visszajelzéseket. Természetesen a parlamenti képviselők, ha elégedettek, akkor nagyon jó, ha nem, akkor, akkor valamit tenni fogunk. Ami a sofőrszolgálatot illeti, a gépkocsi vezetőkkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt egy szociális sebet gyógyítottuk meg. Mert nagyon alacsony bért kaptak eddig, a szerződéseik bizonytalanok voltak, és ráadásul fontos anyaggal dolgoztak, úgymond, velünk, tehát mi, mi voltunk ez az emberanyag, mindezeket tehát akkor most leszabályoztuk, volt egy pályáztatás, és mindezt azért is tettük, mert fontos ez a parlament biztonsága szempontjából is. Szerintem ez a jó hatékonyságra egy kiváló példa volt. Ráadásul már nagyon régóta vita folyik itt a parlamenten belül egy kérdésről. Az egyik az ágyajára vonatkozik, ami a parlamenti képviselők javadalmazását illeti. Mi azt vállaltuk, hogy kétféle módon is fel fogunk lépni. Az egyik arra vonatkozik, hogy hogyan is fogjuk lezárni ezt a mostani jogalkotási ciklust. Tudjuk azt is, hogy itt túl sok mindent nem lehet már tenni, és hogyan lehet aztán megreformálni ezt a rendszert a következő jogalkotási ciklistól kezdve. A vita megkezdődött, de természetesen azt is kérjük, most én persze nem állok, nem vagyok olyan helyzetben, hogy itt most részletekről beszámolhassak. Egy munkacsoport is létrejött ezzel kapcsolatban, de hát még a munkájukat nem zárták le. Két dolgot viszont azért elmondhatok. Ugye nekünk a parlamenti képviselőknél kellett valamit tennünk, hiszen nagyon nagy többséggel megszavaztak egy olyan szöveget, amelyben azt kérik, hogy vizsgáljuk felül a szabályokat. Nagyobb átláthatóságot szeretnének, ö, elszámoltathatóságot, tehát gyakorlatilag a képviselők kérték ezt tőlünk, és mi ezt ö, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Természetesen különböző jellegűek is lehetnek ezek a beavatkozások. Ahogyan a főtitkár is elmondta, nagyjából egy hónap múlva sikerülhet majd egy olyan modell kialakítását biztosítanunk, amely figyelembe veszi az összes speciális körülményt. Nagyon sok modellről beszélhetünk ebben a tekintetben, tehát nem gondolom, hogy itt egyetlen egy megfelelő megoldás lenne. Viszont a parlament adminisztrációja számára is meg kell találni a megfelelő módozatokat. Ugyanis figyelembe kell azt is venni, hogy a parlamentben már most is vannak nagyon is hatékonyan működő modellek. Például a repülőjegyeket úgy fizetik vissza, hogyha bemutatjuk a repülőjegyet. A korábbi jogalkotási ciklusok korához képest senki sem mondta, hogy ez így ne lenne helyes pedig ez korábban nagyon sok vitát kavart. Tehát a parlamentben már vannak ilyen modellek, és én úgy gondolom, hogy az Agea kapcsán, amit a parlamenti képviselők nagyon nagy többséggel kértek tőlünk Strasbourgban, azt mindenképpen figyelembe kell vennünk, és tudnunk kell azt is, hogy azért ez az egész rendszer olyan témákra is kihat, ami a parlamenti képviselők függetlenségét illeti. Ami az épületpolitikánkat illeti, az ingatlanpolitikánkat, ez is óriási vitákat generál ez a téma, még a bürón belül is, főként a parlament központi épületével kapcsolatban. Ugyanis ez az épület nagyon sok problémát rejt az egyik utolsó probléma, az még ráadásul egészségügyi vonzattal, vonzata is volt. Mit is tegyünk? Hogyan lehet fellépni egy ilyen óriási épület esetében? Hogyan lehet biztosítani a biztonságunkat? Hogyan tudjuk a meglévő belső építészetet a lehető legjobban kihasználni, és hogyan tudunk radikális módon fellépni ebben. Én azt gondolom, hogy voltak itt szakértői vélemények is, és többen azt mondták, hogy stabil ez az épület. Úgyhogy innentől kezdve folytathatjuk a vitát, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb megoldást megtaláljuk. Biztos, hogy erre képesek is leszünk hogy kell-e felújítani? Hát ez teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, hogy ezt bárki látja, az is, aki először jár itt a parlamentben. Most az, hogy mennyire mély felújításra van szükség, erről még a vita folyik, és ahogyan elmondta a főtitkár is, ezt minél hamarabb el is kell döntenünk. Köszönöm szépen a megjegyzéseket hiszen itt a parlamenti képviselők mindennapjairól van szó, hiszen ezek olyan struktúrák, olyan épületek, amelyeket meg kell őriznünk, hatékonyan kell kezelnünk, és átlátható módon kell kezelnünk. Köszönöm szépen. Mr. Galvin, we see that there's still some work ahead. Galvin, látjuk, hogy van még munka előttünk. Van-e megjegyzése? Most így a végén? Kérem. Thank, thank you, Madam Chair. Uh, I've taken note of the replies. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy a vitatott területek közön a jelenlegi évi programban foglalkozunk a vendéglátással, a kiberbiztonsággal és az épületek fenntartásában és a renoválásában. És megfelelő keretnek a felállításával. Köszönjük szépen. Rösszó úr szeretne még szót kérni? Nem, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes vita volt, és mindent feljegyeztem magamnak. Von kolléga? Csak nagyon röviden szeretném megköszöni a belső ellenőrnek, és a főtitkárnak a válaszait, és a főigazgatóságoknak a képviselővel az utóbbi hatokban, hónapokban sokat találkoztam velük, és nagyon sok kérdéset megbeszéltünk, és válaszokat is kaptunk. Köszönjük a kérdéseket, hát eléggé szoros időterv van, és valamikor az ezen a héten befejezem a jelentésemet, elküldöm önöknek majd. Nos, akkor e, véget vetünk az utolsó napi rendi ponton. Mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük a talmácsoknak, hogy még mindig itt ülnek, és mindenkinek szeretnénk megköszönni e, a e, mindenkinek mindig tudjuk, hogy a pénz hova kerül, tehát várom önöket egy fogadással, az új évre fogunk kocintani. Köszönjük szépen, viszontlátást.